a koordinátorok megvitattak néhány kritériumot azzal kapcsolatosan, hogy a jelentéstevők három dokumentummal kapcsolatosan hogyan is fognak eljárni. Itt elsősorban a az éves jelentésről van szó, a mi bizottságunk munkájának 2011-es jelentéséről, aztán az Európai Unió jogalkotásáról, és van még egy másik jelentés, amelyet a Környezetvédelmi Bizottság tárgyal meg vízügyi témában. A koordinátorok dönteni fognak a decemberi következő ülésen arról, hogy kik is fogják ezeket a jelentéseket elkészíteni, hogy hogyan lehet jobban kezelni a petíciókat, az eljárással kapcsolatos problémák. Ugyanis már fél évvel ezelőtt elindítottunk egy új folyamatot, és a koordinátorok azt döntötték, hogy a következő ülésre eh, halasszuk el ezt a témát, témát annak érdekében, hogy a titkárság is eh, előkészítse ezt a munkát. Tegnap délutánra fejezték be, úgyhogy csak is a decemberi ülésen fogunk e témáról vitát indítani. Október 6-án volt egy ülés ezzel kapcsolatosan. Tegnap arról döntöttek a koordinátorok, hogy egy vitát indítunk az egyik következő bizottsági ülésen azután, hogyha a bizottság összegyűjtötte az összes jelentést, e szemináriumon részt vett személyek munkájával kapcsolatosan. Továbbá volt egy hasonló bizottsági vita, amelyet a LIBE bizottság indított el és éppen ezért egy nyílt vitára gondolunk egy Peti Libe közös bizottsági ülésen. Majd ezt a folyamatot az elkövetkezendő hónapokban fogjuk kidolgozni. Ami a polgárok kezdeményezéseit illeti már a, az utóbbi hónapokban a bizottság elindított egy munkafolyamatot, az AFKO bizottság egyik jelentése kapcsán, és a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos volt ez a jelentés, ami bizottságunknak, a petíciós bizottságnak is egy szerepet kellene játszani abban a szakaszban, amely megelőzi a jogalkotási szakaszt a bizottságnál. Éppen ezért rendelkezésre állnak az összes elemek ezen a területen. Az AFKOZ javaslatában és a módosító indítványokban, amelyeket beterjesztett, foglalkozik a petíciós bizottság véleményével is egy másik szakaszban. Tehát itt volt egy olyan javaslat, amelyet hát, nem javaslatként tekintenek, de petíciós szintre emeltek, és a mi bizottságunkhoz küldték. A mi bizottságunk azonban nem vitatta meg ezt a témát, és a koordinátorok arról döntöttek, hogy mindenki forduljon a saját politikai frakciójához a vita során e, e, rendelettel kapcsolatosan, amelyet aztán elfogadnak, és természetesen alá kell húzni elsősorban azt a cikket az adott rendeletben, amely a hatáskörökkel, a kompetenciával foglalkozik az állampolgári kezdeményezések folyamatában, ami pedig a, azt a nagyon ö, régi kérdést illeti a Kostasz jelentése kapcsolatosan a koordinátorok megerősítették azt, hogy nem lesz további vita a különböző feltételekről, és ez a téma már évek óta a, itt van a bizottság kereteiben, a parlamentben. A polgárok kéréseinek, kérelmeinek mindenképpen meg kell felelni, a követelményeiknek válaszolni kell éppen ezért úgy kell dolgozni, hogy figyelembe vesszük a polgárok kérelmeit, és egy munkacsoport fog megalakulni az elkövetkezendő hetekben, és értékelni fogja a különböző lehetőségeket és a különböző kezdeményezéseket, és el fogja indítani a bizottságunk a spanyol hatóságokkal is fel fogjuk venni a kapcsolatot, ahogy megalakul az új spanyol kormány. Ez egy kényes téma volt a parlamentban is, a bizottságokban is, de reméljük, hogy az új spanyol kormány majd el fogja mondani a véleményét a témát illetően, és valószínűleg új szinergiákra kerül sor a spanyol hatóságokat. Aztán elfogadtuk a mm, következő decemberi ülés napirend tervezetét is, végül pedig nem volt vita egy mm, közleményt illetően, egy pont, egy híd építését illetően, amely a Natura 2000 témát érinti. Én azt kértem, hogy Angelili képviselő nevezzen ki valakit a fiatalkorúakkal kapcsolatos jelentés készítésére konzultálni kell mindenképpen a e témát illetően, és minden bizottság számára ki kell valakit nevezni. Di olyan személyeket, akik támogatják és elősegítik az összes olyan kezdeményezést, amely a fiatalkorúak jogaival kapcsolatos. Két jelölt van jelenleg, de a következő hetekben fogadjuk el né az adott jelölt nevét. Hogyha nincs az elhangzottakkal kapcsolatosan semmi megjegyzésük, akkor a következő napi rendre pontra térünk át, ez a 15. napi rendi pont, a Bulgáriába tett feltáró látogatásról szóló jelentés elfogadásról. Először Auken kolléganőnek adom meg a szót, de azt még elmondanám, hogy volt egy kérés Nedelcseva kolléganő részéről amelyet oszt Auken kolléganő is. Itt egy kis változtatást szeretnének majd a szavazás során. Köszönöm. Yes, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a jelentés, és ahogy is javasolta, több módosítóra lesz még szükség, néhány tényt, tényszerű adatot ki kell javítani, ezeket már elolvastam, sőt, önök is olvashatják a dossziéban, ott vannak, tehát mindennel egyetértek. Hogy tisztázzak néhány fontosabb fő témát. Remélem, hogy ö, több képviselő fog itt ülni. Volt olyan ülés is a hivatalos delegációban, hogy egyedül ültem ott, és legjobb kollégámmal gyakorlatilag ketten vittük a dolgot, és mindenhonnan, például Bulgáriából is két ember helyett egy ember jött, és más országokból is így volt. Tehát nem voltunk eléggé láthatóak. Volt valami láthatóság, de a láthatóságot nem a létszám okozta, hanem a jó szervezés. Amikor ellátogattunk különböző helyekre, előfordult, hogy ugye a bizottság Bulgáriában járt, és kínos volt, hogy a mi delegációnk ennyire ö, kicsi volt, illetve hogy az is kínos volt, hogy ott, ottani közhatóságok teljesen össze vannak fonódva az ipari lobbival, és tehát sokkal nagyobb erőt képviseltek. Jó ötlet lehet néha a joint venture, a közös vállalkozás, public-private partnership, de Bulgáriában ez gyakorlatilag szinonimája a korrupciónak, tehát ö, árulat eladnak ingatlanokat egymásnak, stb. stb. Tehát annyi, annyi ilyet láttunk. Nagyon sok megdöbbentő dolgot, és az eleve a hozzáállása a hatóságoknak, az embereknek, az EU a szabályokat eleve előtörvényeket maximum ajánlásnak tekintik, és kizárólag kiskapukat keresnek a mi ö, jogszabályainkon. Amikor Szofiát elhagytuk, az úgy tűnt, hogy még hosszú ö, ideig tart még az, amíg az EU joganyag valóban gyakorlatilag is érvényesül majd, és megkapja azt a tisztességet és megbecsülést, amit érdemel. Tehát le kell szögeznünk és hangsúlyoznunk is kell, hogy, hogy a Natura 2000 program kapcsán óriási szükség lenne most arra, hogy az Európai Bizottság feladatának megfelelően reagáljon, mert a Natura 2000 szabályait világos, egyértelmű, hogy lábbal tiporják, tehát semmit nem tartanak be, ugyanis ö, például a Natura 2000 területeken is gazdasági tevékenység folyik egyértelműen, és azt csinálnak, amit akarnak, nem is érdekli őket, hogy mi lenne a szabály. Gyönyörű hegységben, gyönyörű helyeken jártunk, természetvédelmi területeken, és amikor azt látjuk, hogy egy ilyen helyen engedélyt adnak arra, hogy új ö, sí pályát építsenek, rockkoncertet tartsanak a hegytetőn a legszebb, legcsendesebb helyeken, hát akkor ez egyszerűen vérlázító. Havazott, és nem tudtunk mindenhova eljutni, nem volt nálam csizma, egyedül nem tudtam fölmászni így, de hát a hegytetőn ott van egy óriási épület, és mi az? Egy illegálisan épült épület, egyértelmű, hogy az. És amikor erre rákérdeztünk, akkor megpróbálták beadni nekünk, hogy ez micsoda, és azzal érveltek, hogy ez egy gyönyörű hely. Hát persze, hogy gyönyörű hely, persze, hogy jó onnan a kilátás, de tilos ott építeni bármit, tehát ez nem indok, hogy oda kell építeni valamit. És akkor kiderült, hogy Just to cover uh, the, uh, for the sheeps and... És akkor kiderült, hogy ez egy virtuális ház, uh, vagyis, hogy csak azért építették, mert volt rá pénz, tehát nem volt uh, értelme ráadásul, mert így próbáltak, így, így szereztek közös agrárpolitikai pénzt, amiből aztán pedig erdőt írtottak, szóval borzasztó tehát, és ráadásul ezt megcsinálhatták, mert az EU rendszerében is ellentmondások vannak, az agrár és az egyéb támogatások szabályai néha kiütik egymást, vagy nem nincsenek összhangban. A kapot használták ügyként azért, hogy ezt felépítsék, és a gazdasági, mezőgazdasági tevékenységet végezzenek. Ugyanakkor nagyon pozitív volt az, hogy a petíciót benyújtók nagyon jól kvalifikáltak voltak. A civil társadalomnak Bulgáriában szerencsére vannak gyökerei, vannak erőforrásaik is, sok értelmes, jól képzett ember dolgozik a civil társadalom szervezeteiben, ez egyértelműen lejött számunkra, és nekik úgy tűnik, hogy hihetünk, mert a petíciót benyújtók pontosan tudják, hogy mi zajlik, szakmai értelemben is tudják értelmezni azt, ami történik, és az európai látásmódot is tudják képviselni. Tehát Bulgáriának van kire alapoznia, mindent leírtunk, egy kicsit persze kevésbé hát ilyen erőteljes formában, ahogy most fogalmaztam, de azért ott van a tapasztalat, és az is, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk, amikor a hatóságokkal találkoztunk. Szoros együttműködésben velük ö, ö, rájöttünk, hogy a hatóságok nem is tudták, hogy mi a probléma, nem is tudták, hogy mit kéne elrejteni előlünk. Tehát szerettek volna ö, jó képet adni magukról, csak azt se tudták, hogy ezt hogy kell csinálni, és hogy mi a mi szempontunk. Tehát fogalmuk sincs, úgyhogy, ö, úgyhogy van mit javítani az ottani ö, hatósági kultúrán, és a civil társadalmat pedig fel kell karolni, mert megérdemli, ö, még hogyha nem is volt csizmánk, hogy mindenhova eljussunk, ö, ö, láttuk. Köszönöm szépen. A bizottság képviselője szeretne szólni, de először Cashman képviselő úr kap szót, és Bostináru kollega. Thank, thank you, um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük a jelentést. Potocsnik biztos hamarosan érkezik, ahogy erről már szó volt, és ő majd erről a jelentésről, de más témákról is fog beszélni, amit az Aukanasszony felvetett. Üdvözöljük ezt a tényfeltáró delegációs munkát, a petíciós bizottság önálló tevékenységét. Önök elmentek, eljutottak a helyszínekre, és ez segíti a mi képalkotásunkat is a helyzetről. egyébként nagyon sok tekintetben összhangban vannak azok, amiket mi tudunk, eh, tapasztaltunk a helyzetről azzal, amit Auken asszony elmondott. Posztináru kolléga. Prezidente, I would eh, first congratulate uh, my... Először is gratulálok Margaret Auken asszonynak a kiváló jelentéshez, és remélem, hogy a módosítókkal, illetve uh, ex officio tagok uh, és más delegációs tagok véleményével együtt ez a jelentés pontos röntgenképe lesz annak a helyzetnek, ami jelenleg Bulgáriában tapasztalható. Számomra az a fontos, hogy a következő tényfeltáró missziókon majd mit vizsgáljunk, és mire kell odafigyelni. Egy biztos, hogy a hatóságokkal való konzultá- a hatóságok és a lakosság közötti konzultáció nagyon gyerekcipőben jár, ezek nem valódi konzultációk, nincsen érdemi jelentőségük. Ö, azt mondják, hogy megtörtént, de még ha meg is történt formálisan, a, az NGO-k a lakosság véleményét abszolút nem veszik figyelembe. Másodszorban nagyon rossz a párbeszéd, vagy nem is létezik a párbeszéd a hatóságok és az önkormányzatok, a lakosság között megint csak. Ez nem csak Szófiában van így, hanem más vidéki térségekben is tapasztalatunk volt. A Harmadsorban Margaret is elmondta, hogy megkérdőjelezhető, és most nagyon udvariasan fogalmazok, egy, ez a kétséges, hogy milyen viszony van a hatóságok és a beruházók között. Egyfajta ö, összejátszás tapasztalható közöttük, ez egyértelmű, és együttesen, tudatosan ö, sértik meg az európai szabályokat, a legalapvetőbb jogszabályokat, és ö, a hivatalos ö, nyilatkozatok, a környezetvédelmi miniszter, a regionális hatóság ö, véleménye, amikor Szapavaró vágyába jártunk, és az általunk tapasztalatok között szakadék tátong, ők azt mondták, hogy minden gyönyörű, tiszta, működik, és amikor onnan mentünk, akkor ennek a tökéletes ellenkezőjét láttuk. Óriási bajok vannak, tehát egyszerűen fekete-fehér a kép, és így a, a bolgár hatóságok által eljutatott adatok, információk megbízhatósága kérdőjeleződik meg, általában véve, és különösen konkrétan pedig azon konkrét kényes ügyek kapcsán, amelyeket mi is vizsgáltunk például a szélerőművek Bulgáriában és Romániában projektje kapcsán is. Tehát amit mi itt kapunk információként, az enyhén szólva kétséges következtetésünk, illetve a follow-up tekintetében pedig el szeretném mondani, hogy, hogy az a lényeg, hogy most lesz-e változás, miután az EU ott járt, vagy pedig minden megy a régi mederben tovább? Ezt szeretném, ezt a kérdést főleg hangsúlyozni. Köszönöm szépen, Bosszináriu kollega. Üdvözöljük Potocsnik biztos urat, aki most érkezett meg, aki elfogadta a meghívásunkat, és meghallgatás lesz vele, hogy adjunk neki időt, hogy műjön le, készüljön el. Természetesen üdvözöljük őt ezen a bizottsági ülésen. A kollégák nagyon szerették volna, hogy eljöjjön, mert a bizottságunk folyamatosan foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek a környezetet, környezetvédelmet érintik, és a legtöbb petíció, amelyet benyújtanak a bizottságunkhoz, a környezettel, környezetvédelemmel foglalkozik. Üdvözlöm Potocsnik biztos urat, köszönetet mondok neki, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ahogy mondtam már a bevezetőmben, a környezettel kapcsolatos kérdések azok a kérdések, amelyekkel a legtöbb petíció foglalkozik. Körülbelül 1200 petícióból, amelyel a bizottságunk foglalkozik, körülbelül 460 nyitott petíció még, és itt a különböző jogsértésekkel foglalkozik, a környezetvédelem kapcsán, a szemét kérdéssel, a Natura 2000-hez tartozó különböző problémákkal, Spanyolország, Írország, Franciaország, Olaszország, Németország, Nagy-Britannia, Görögország és Bulgária ezek azok a tagállamok, amelyekből a legtöbb petíciót nyújtják be a polgárok, mint panaszosok, ami a polgárok aggodalmait illeti, elsősorban a környezeti hatástanulmányokkal kapcsolatos petíciókat kapjuk, leginkább. Sok esetben ezek nem megfelelőek, sokszor infrastruktúrális projektekről van szó, szemét kérdésről. A polgárok megpróbálnak nagyon nagy nehézséggel szembenézni a különböző jogszabályokkal, normákkal, és a az Európai Bizottság, amelyet ön képvisel, és az európai különböző intézmények csak ugye akkor tudnak fellépni, amikor ki kell vizsgálni ilyen ügyeket, petíciókat, hogyha jogsértésre kerül sor, megsértik a közösségi jogszabályokat, akkor a bizottság különböző intézményei, elsősorban a környezetvédelmi főigazgatóság jelzik számunkra azt, hogy mit is tudtak tenni, hogyan is tudtak fellépni, és válaszolni kell a panaszosok kérelmére. A mi bizottságunk és az Európai Bizottság közötti együttműködés, itt elsősorban az önök főigazgatóságával kapcsolatban el kell mondani, hogy jó az együttműködés, természetesen mindenki végzi a saját munkáját, azonban vannak nehézségek, elsősorban a konkrétumok területén és az eredmények elérésében. Éppen ezért szándékunk az, hogy ha lehet, mm, olyan konkrét megoldásokat találjunk a reális problémákra, amelyek elősegítik ezáltal is az együttműködést, biztosítva polgáraink jogait. Mm, különböző módozatokat kell megtalálni annak érdekében, hogy javítsunk a munkánkon, a PETI bizottság és a végrehajtó Európai Bizottság között. Az is igaz, hogy a Környezetvédelmi Bizottság az, amely valójában ugye e, a mandátumra hatáskörrel rendelkezik a környezeti problémákat illetően, de a mi bizottságunk szintén minden alkalommal felhívja a figyelmet és figyelembe kell venni a, ezt a munkát is. Nagyon pozitívan, pozitívnak kell lennünk annak érdekében, hogy új közösségi jogszabályokra tegyünk javaslatot, és javítsunk a már meglévő jogszabályokon is. Biztos úr, néhány új eljárást nyitottunk meg, és vannak olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatosan több mint egy kérelmet kaptunk a polgároktól, állampolgároktól, és vannak olyan kérdések, amelyekkel már elég régen foglalkozik a bizottságunk. Ilyen kérdések például nem csak a legsürgősebb, égetőbb kérdés, amely a szemét kérdés, a szemét lerakással kapcsolatos kérdés, a Strasburgi penális ülésen szeptemberben elhangzott egy jelentés, amely foglalkozik a számos hozzánk benyújtott petícióval, és a környezetvédelmi DG-nek javaslatot tettünk a együttműködéssel kapcsolatosan ugyanis nagyon sok olyan petíciót jutottak be, amelyekkel kapcsolatosan az adott helyzetet ki kellett vizsgálni, el kellett menni a helyszínre, látogatást kellett tenni, és bizonyos dolgokat le kellett ellenőrizni. Ez a bizottság is foglalkozik már egy éve azzal, hogy hogyan is, hol is tartanak a munkálatok, és kaptunk a bizottság részéről egy levelet, amelyel kapcsolatosan azonban ö, igazából az utóbbi, tehát a levelet megkaptuk, de a legfőbb utolsó információkat nem kaptuk meg. Éppen ezért szeretnénk néhány újabb információ tájékoztatást kapni. Aztán ott van a madarakról szóló irányelv, a habitat irányelv. Ezek azok a témák, amelyekkel kapcsolatosan a legtöbb petíciót kapja a bizottságunk és ezek azok a területek, ahol Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britániában, Finországban és más országokban megsértik a közösségi jogszabályokat. Voltak különböző olyan kérelmek is a benyújtott petíciókban, elsősorban egy két témával kapcsolatban, hogy foglalkozzanak vele, és kérem, önt mondja el, hogy hogyan, hol is tartanak a munkálatok. Pozitív módon kell mindenképpen ezt a munkát elvégezni, és válaszolni kell az európai polgárok kéréseire, kérelmeire, mert felelősek vagyunk értük. Öné a szó, biztos úr. Thank you very much. Köszönöm Elnök asszony, tisztelt képviselők, petíciós bizottság tagjai, nagy megtiszteltetés számomra, hogy először találkozhatom önökkel hivatalosan. Köszönöm, hogy meghívtak, mert amint tudják önök is, számomra a végrehajtás a fő prioritás. És önök ebben az erőfeszítésemben, hogy javítsam a végrehajtást, legjobb partnereim, támogatóim. Látjuk, hogy a környezetvédelem területén van a legtöbb petíció és a legtöbb jogsértési eljárás is. A hatodik környezetvédelmi keret program vizsgálata után kiderült, hogy a környezetvédelem továbbra is nagyon fontos terület, de nagy kihívást jelent, mert a végrehajtás területén itt nagyon sok a baj. Tehát nem csak azon múlik a dolog, hogy hogyan fogalmazzuk meg a környezetvédelmi jogszabályokat, az elveket, az eljárásokat, a részletes végrehajtást kell előtérbe helyezni a vizsgálat során. A végrehajtás a legfontosabb, mert a végrehajtáson múlik, hogy a polgárok egészsége, a környezet épsége milyen. Konkrét példát is adnék erre. Az európai lakosság 20 50% akik olyan területeken, ahol a légszennyezettség a kritikus határon túl van. Tehát pusztán a lévegő minősége is már egy óriási kihívás, és más környezetvédelmi területeken is ez a helyzet. 50 milliárd euróra becsülik a nem teljesítés, a nem végrehajtás miatti károkat, környezetszennyezésből adódó és egészségi károkat. 600 ezer munkahelyet lehetne teremteni Európa szerte, hogyha környezetvédelmi projektek úgy működnének, ahogy jól működnének. Tehát nagyon számítunk az önök munkájára, és nagy tisztelettel követjük azt, amit csinálnak. Hiszen a végrehajtás önöknek is prioritásuk, és mi egymás természetes szövetségei vagyunk, abban, hogy hogyan lehetne új módszereket találni a megoldásra. Mazzoni és Oken képviselőknek külön köszönöm, hogy aktívan részt vettek a stakeholder konferencián, amely a végrehajtásról szólt. Múlt júniusban szerveztük ezt. A bizottság a szerződések őre. A petíciós bizottság azonban politikai dimenziót ad a végrehajtás felügyeletének. Ez a politikai dimenzió nagyon sok féleképpen kifejeződik. Önök ugye többféle politikai családok tagjai és különböző tagállamok állampolgárai, tehát önök képviselik a sokféleséget, az európai összpolitikai ö, véleményt, és ezért ö, önöket mi ö, politikai szenzorként ö, tekintjük, ö, akik ö, reflektálnak arra, ami történik, és ami nem történik. Örülök annak is, hogy most már önálló, tényfeltáró delegációkat tudnak indítani a petíciók benyújtása kapcsán egyes tagállamokba, találkoznak ott a tagállami hatóságokkal, helyi, regionális és központi szinten, és ezek alapján, ahogy most éppen írtak egy jelentést Bulgáriáról, érdemi jelentéseket fogalmaznak meg. Ez nagyon hasznos számunkra napi munkánk során. Nagyra becsüljük továbbá, hogy önök is stratégiai megközelítést követnek. Amikor az egyes petíciókat kivizsgálják, akkor mindig kontextusba helyezik ezeket horizontálisan, vertikálisan. Turgais alelnök úr a jelentése a jogszabályok végrehajtásáról is kiváló példa erre. És még hogyha ezek a jelentések nem is ö, ö, minősülnek hivatalos értékelésnek. Nagyon fontos, ahogy mondtam, szenzorai ezek a történéseknek, hogy múlt októberben kiderültek a, a botrányok a szélerőművek kapcsán. A petíciók jelzést adnak arról, hogy a gazdasági szereplők hogyan viselkednek, hogyan működnek, vagy hogyan nem működnek. És önök munkájuk során bizonyára tapasztalták, hogy az európai polgároknak mennyire fontos a környezetvédelme. Ugyanakkor ezen a területen nagyon bonyolult a jogszabályi környezet, és a halandók számára átláthatatlan, még gyakran a hatóságok számára is. Az a fő gondunk, és ez a fő kihívás, ez egyébként mondom, ezen a júniusi stakeholder konferencián is egyértelműen kiderült, hogy hogyan lehetne azt garantálni, hogy a polgárok, noha nem érthetnek minden részlethez, mégis bizonyosságot szerezzenek arról, hogy az ő érdekükben jó dolgok történnek. Az Európai Parlament fontos állomása lehet ennek a bizalomteremtési folyamatnak, de legjobb lenne a környezeti problémák megelőzése, nem csupán a kezelésük kapcsán a bizalom megszerzése. Még mielőtt bekövetkeznek, kellene ö, nyílt párbeszédben feltárni a problémákat. Az intézmények között is érvényes ez, a petíció kezelése tekintetében is, hogy ezeknek azonnal konkrét pozitív hatása legyen a lakosságra, ezeknek az eljárásoknak. Nekem lenne néhány ötletem arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani a végrehajtást. Két fő területet emelnék ki, ahol rendszerszerű jobbítást, javulást lehetne elérni. A tudás terjesztésével és a nemzeti szint felelősségének növelésével. A tudás, a megfelelő tájékozottság a környezetvédelemnek alapfeltétele. A tagállamok Nak sokkal nyitottabbaknak kellene lenniük a környezeti problémákra, és aktívabban kéne a problémák megoldásában részt venniük. A polgárok gyakran jogosan azért frusztráltak, mert vagy azt látják, hogy letagadják a problémákat a szemük előtt, vagy ha be is ismerik, hogy van probléma, nem tesznek semmit annak megoldásáért. Adnék egy konkrét példát is arra, hogy például a mérgező hulladékok tekintetében KORK kikötőjében a bizottság hogyan járt el. Megegyeztünk abban, hogy a kikötőt rendbe teszik, és a jövőben is minden lépést online nyilvánosságra hoznak, annak érdekében, hogy a ott lakó lakosság meggyőződhessen arról, hogy konkrét intézkedések történnek. Az ilyen aktív információ terjesztés, nyilvánosságra hozás lenne a norma. Így kéne mindig eljárni, hiszen a környezet állapota mindannyiunkat érint. Tehát online kéne folyamatosan mindent nyilvánosságra hozni, amit a jobbítás érdekében teszünk. Sokkal több információra lenne szükség internetesen, a fő irányelvek végrehajtási állapotáról is. Power of such a tool. A fürdővíz irányelv kapcsán is egyértelműen lehetne javítani Európában a fürdővizek minőségét, ha a gazdasági szereplőkre jobban gyak, nyomást tudnának gyakorolni a lakosok. Ilyen tekintetben az információ szempontjából azonban fontos, hogy ez felhasználóbarát legyen, tehát hogy a polgárok gyors, érthető válaszokat kapjanak az őket foglalkoztató kérdésekre. A saját városukra, a saját szemétlerakójukra vonatkozóan, arra vonatkozóan, hogy jó a felügyelet, a szakmai megvalósítása a helyi projekteknek. A Natura 2000 kapcsán is elmondtam, hogy responsiveness van szükség, vagyis a nemzeti hatóságok válaszadási készségére, hogyha kérdezik őket, vagy ha nem is, minden információval rendelkezésre álljanak. A környezeti problémák azonban, illetve gyakran helyi problémák, tipikusan helyi problémák is tudnak lenni, és ilyenkor helyi megoldásokra van szükség, minden jogsértést fel kell tárni, de megvannak sajnos a korlátaink ebben, részben a probléma természetéből adódóan is, részben pedig a nemzeti regionális szintek együttműködésének nem kielégítő volt amiatt. Hogyan lehetne ezen javítani? Olyan kezdeményezést szeretnék most megfogalmazni, amely javítaná a felügyeleti rendszert, a helyi végrehajtást a hiteles információ feltárás alapján. A tagállamokat abban támogatnánk, hogy a polgárok panaszaira strukturált módon válaszoljanak nemzeti szinten is, és gyorsan főleg, ideértve a bíróság előtti eljárás nyitott nyitottabbságát, jobb hozzáférhetőségét is. Ha a jogszabályokat megsértik, sértik, akkor még túl kevés esetben fordulnak a polgárok bírósághoz. A 2003-as végrehajtási irányelv a konvenció végrehajtásáról ehhez jó jogalapot szolgáltat, vagy legalábbis inspirációt. Mit lehetne tenni a közeljövőben annak érdekében, hogy ez így alakuljon és javuljon. Konkrét javaslataim lennének erre vonatkozóan. Nagy az egyetértés jelenleg abban, hogy az Európai Uniónak a hetedik keretprogram kapcsán lendületet kéne vennie, a következő évi programok már most fogalmazódnak meg, és nagyon sok meghallgatás, közmeghallgatás volt, nagyon sok kezdeményezést felkaroltunk, és a bizottság, a tagállamok dolga most az, hogy a következő évek során ezeket megvalósítsa. Remélem, hogy számíthatok az önök bizottságának támogatására is ezen erőfeszítéseim során. Az önök szakértelme a végrehajtás területén önöknek komoly szerepet ad a folyamatban. Végül pedig egy konkrét jogalkotásról, a környezeti hatásvizsgálatokról szóló irányelvről szólnék. A bizottságnak az a tapasztalata, hogy a környezeti hatástanulmányok kapcsán sok a javítani való. Az irányelv megmutatja, hogy hogyan kéne monitorizni az európai jog érvényesülését, és ajánlásokat is megfogalmaz arra, hogy hogyan lehet javítani ezek érvényesülését. A petíciók nagy része ilyen problémákkal kapcsolatos, és az egyes tagállamokban szerzett tapasztalatok az EA irányelv nem végrehajtásáról más országok számára is hasznosak lehetnek. Átláthatóbb lenne az új rendszerben a döntéshozás, az érdekellentétek kiküszöbölése, illetve az összefonódások kiküszöbölése, a gazdasági fejlődés és a környezet állapotának javítása, mint Bulgáriának is fontos pozitív szinergiákat ajánlhat, de sajnos nem mindig sikerül kihozni a szinergiákat úgy, ahogy gondoljuk. Ha az EA érvényesülne EU szerte, a környezeti hatásvizsgálatok szóló irányelv, akkor a projektek screeningjének a minősége is javulhatna, ahogy ezt önök is már leszögezték. Az irányelv a tagállamoknak lehetőséget ad arra, hogy maguk határozzák meg, hogy a környezeti hatásvizsgálatokat mikor, hogyan vetik be a projektek kapcsán. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tagállamok gyakran túllépik saját hatáskörüket, és kizárnak bizonyos projekteket eleve a környezeti hatásvizsgálat alól. Mi az ilyen jogsértéseket keményen bíróság elé fogjuk vinni, amikor tehát a tagállamok visszajönnek hatalmukkal. Ugyanakkor a tagállami hatóságokat felszólítjuk arra, hogy ezek ilyen esetek előfordulásának megelőzéséért is tenniük el valamit. A bizottság ezért javasolta az irányelv felülvizsgálatát, mert sok helyen eresztékeiben zörög, és a petíciók, a panaszok kivizsgálása illetve ha ez, ez is önök részéről jól működik, akkor fontos inputja lehet ennek a folyamatnak. Az irányelv példája is mutatja, hogy a petíciós bizottság hozzáadott értéke hogyan javíthat az európai jogalkotáson. Hiszen önök képviselik végül is legközvetlenül a polgárok érdékeit, és önök bekanalizálhatják ezeket a jogalkotás folyamatába olyan módon, hogy most például az irányelvet is majd felülvizsgáljuk. A végrehajtásról a hetedik keretprogramban szólnék még. Ahhoz, hogy a jövő év második felében eredményeket tudjunk felmutatni, ahhoz a Dán elnökség bejelentett elkötelezettségére is szükség lesz, illetve a ciprusi elnökség elkötelezettségére is, de az önök aktív részvételére is az e folyamatban, az önök tudására, tapasztalatára, amelyeket személyesen vagy bizottságként szereztek. Szeretnénk profitálni az önök tapasztalatából, szeretnénk ezt felhasználni a saját jobbítási céljainkhoz, és folyamatosan nyitott vagyok én is az inputra, és önök is várhatnak tőlem válaszokat. Köszönöm szépen, Potocsnik biztos úr. Köszönöm, és ez nem egy formális köszönet, mert ön a beszámolójában nagyon sok új ablakra, ablakot nyitott meg. Mi szeretnénk az együttműködést, és ön konkrét elemekkel gazdagította ezt az együttműködést a mi bizottságunk és az ön bizottsága, főigazgatósága között. Ez megfelel a parlamenti képviselőknek is, valamint számunkra megnyugtatás jelent az európai polgárokkal való kapcsolatunkban is, ugyanis a polgároknak mindenképpen meg kell felelnünk. Megnyitom a vitát, nagyon sok kollega kért szót. Először Bostináru kollega kap szót. I'm very much encouraged by your... E, Biztos úr, azt hiszem, hogy nagyon időszerű ez a találkozó, ugyanis a parlamentben is, a bizottságban is, és a tanácsban is nagyon fontos döntések előtt állunk. Én azt javaslom, hogy működjünk együtt, hogy csökkentsük a az együttműködéssel kapcsolatos problémákat. Azt hiszem, hogy csökkenteni kell a Brüsszel és a tagállamaink közötti problémákat. Nagyon sok polgár nyújt be a bizottságunkhoz panaszt. Voltak fontos jelentések a bizottságunk tárgyalta ezeket, például a biodiverzitásról szóló jelentés. Aztán volt egy nagy meghallgatás, amelyet Iturgais úr szervezett meg a szemét kezeléssel kapcsolatosan. Mm, fontos kérdés lenne, biztos úr, az, hogy hogyan lehet figyelembe venni a objektivitást és a semlegességet a KHV-kban. Tehát, hogyha a beruházók végzik el a környezeti hatástanulmányt, akkor sok esetben azt hiszem, hogy utopikus azt gondolni, hogy objektív és semleges lesz, hogyha a beruházó végzi el ezt a tanulmányt. Most én azt javaslom, biztos úr, hogy mind a környezeti hatástanulmányokat, mind pedig a stratégiai elemzéseket semleges módon végezzék el. Ugye ott van Romániában a Verespataki ügy, és a beruházó volt az, aki meghívta a hatóságokat, finanszírozta az utazásukat, tehát akkor milyen jelentés várható? Objektív? Nem, azt hiszem biztosul. Mm, ott vannak a kohéziós alapok, kapcsolatos jogszabályok, aztán ott vannak más jogszabályok, amelyeket tiszteletben kell tartani, és jogsértések esetén fel kell lépni. A gyakorlatban, biztos úr, azt hiszem egy képviselő sem fogadja el az ilyen típusú hatástanulmányokat, hogyha azok nem objektívek, semlegesek, erőteljesnek kell lenniük annak érdekében, hogy ne dobjuk ki a kohéziós alap pénzösszegeit. Végül pedig van, lenne egy kérdésem. A közlemény, amelyet Potocsnik biztos úr javasolt a Natura 2000 témában, ezzel kapcsolatosan mi történt? Volt egy munkadokumentum? Mi a helyzet jelenleg? Mert azt mondta, hogy partnerekre van szüksége, szövetségesekre van szüksége. És természetesen ahhoz, hogy mi támogassuk önt, arra van szükség, hogy egy közös választ adjunk az európai polgárok számára, és nem csak az egyik, egyik tagállamnak, vagy egy politikai frakciónak, nem a környezetvédelmi problémákat meg kell javítani az Európai Unión belül. Köszönöm szépen, hogy készre, kész arra, hogy együttműködjön velünk. Most pedig Weigel kollega kap szót. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, néhány általános kérdést szeretnék önhöz intézni. Én két petíció miatt vagyok itt. Az egyik az országomat, hazámat, a másik régiómat érinti. Ez egy határrégió Olaszország közelében. En, ezeknek a petícióknak hosszú a története, a, az, különösen a Triesti öböl növénydiverzifiká feeling and impression visszagázosításával kapcsolatban, és jó lenne, hogyha a bizottság megválaszolná a civil szervezetek által megfogalmazott felvetéseket, amelyekkel többször megkeresték már önöket. A bizottság gyakran védekező állásban vonul, amikor ezeket a kérdéseket kapja, és addig vár, míg valami rossz dolog ö, nem történik, és csak akkor hajlandó megmozdulni. Én egyetértek azzal a véleménnyel, amelyet a bizottság sokszor megfogalmazott már, hogy ha, ha a projekt két országot, két szomszédországot érint. A legjobb megoldása a problémának, hogyha ezek együttműködnek egymással, ezen országok hatóságai. De néha sokkal könnyebb ezt az együttműködést in both country. mindkét ország civil szervezetei között megteremteni, mint a hatóságok a kormányszervek között és a helyi önkormányzatok között. És így a helyi lobbisták ö, érdekei, főleg itt az energialobbira gondolok, ö, olyan erőssé válik, annyira elnyomja a többi kapcsolatrendszert, hogy gyakorlatilag ö, erőtlenek ezzel szemben a helyi hatóságok. Meg szeretném önt kérdezni, hogy a bizottságnak kellő eszköztára van ahhoz, hogy határozottabban, konkrétabban lépjen föl ilyen helyzetekben, ilyen vitás ügyekben? És mit tehet az a polgár, aki az Európai Bizottsághoz fordul? Mit várhat a bizottságtól? Van önöknek arra tervük, hogy hogy hogyan tegyék a bizottság válaszadási képességét konkrétan? Véland képviselő. Ausführungen. Ich möchte nicht von... Én nem hazámról szólnék most. Egy kicsit fel akarom higítani azt, amit biztos úr mondott. Mi nem csak partnerek vagyunk, hanem néha ellentétes érdekeket képviselünk a bizottsággal is, és különösen ami a jogalkotást illeti, mi gyakran mást többet szeretnénk, és úgy gondoljuk, hogy a jogalkotás nem jó, javítani kellene rajta. A környezeti politika bizottságunkban is fontos szerepet játszik, illetve a politika számára is gyakran fontos terület. A nemzeti politika ezt most hazámra is mondom, hogy nagy mértékben ezen a területen is megnyilvánul, és Európa számára is fontos. A, a környezetet sajnos gyakran ö, ö, súlyos ö, módon károsítják ö, politikai döntések. Most itt ugye a német-orosz megegyezésről is szólnék a, a, az olajvezeték kapcsán. Gyakran a környezet ö, tett ürügyként használják föl a spanyol fajvédelmi törvény kapcsán is. Ugye ez derült ki, hogy csak ürügy volt kirakat az, amit mondtak. És vannak olyan esetek is, amikor a környezet valóban mindkettőnknek fő szempontja, valódi szempontja, de mégsem sikerül jó jogalkotást csinálni. És szeretnék egy konkrét kérdést is föltenni, erről többet szeretnék hallani, tudni. Az egységes végrehajtást emelte ki, mint a, a verseny szempontjából is fontos ö, pontot, de a polgár szempontjából is ez a fontos, mert ha a polgárok azt látják, hogy nem egységesen alkalmazzák a jogszabályokat a tagállamok, a régiók, akkor nem fogjuk erősíteni a bizalmukat ezzel. És azzal is problémát látok, amikor azt mondja, hogy a bizottság és a parlament közös frontot képez a delegált aktusok, jogi aktusok és a végrehajtási aktusok között. Gyakran van itt közöttünk konfliktus is, ezt is ismerjük be, sokszor van olyan, hogy a bizottság olyasmit javasol jogalkotásilag, amivel vagy érdemben, vagy formailag nem tudunk egyetérteni, és nem hallják meg azt, amit mi mondunk. Tehát vannak jó, van jó, jól működő jogszabály, rosszul működő jogszabály, ugyanígy van jól működő petíciós eljárás és rossz eljárás is. Mi ezt elismerjük, akkor szeretnénk tudni, hogy milyen melyek a jó jogszabályok és melyek a rossz jogszabályok, és a végrehajtás szempontjából önöknél mi az, ami felülről lefelé működik, mi az, ami alulról fölfele működik. A petícióknál sokszor nagy a késedelem, és ennek részben a bizottság az oka, mert amikor megkérjük a bizottságot, hogy reflektáljon, akkor nagyon lassan kerül erre sor. A bevált gyakorlatokat ö, jobban mobilizálni kéne, és szeretném a bizottságot kérni arra, hogy a petícióban gyakran szereplő tagállamokkal szemben a tanácson belül, tanácsban is lépjen föl. Elbújnak a, ezek a bűnös tagállamok a többi között, és nincs, aki felelősségre mondja őket. A tanács fórumai szolgálnának erre. És, és néha az a benyomásom, hogy nem minden tagállamot kezelnek egyformán a bizottság részéről. Vannak olyan tagállamok, vagy olyan projektek, ahol, ahol ugye hát a kormány az jó barát, és ott kínos lenne bevallani egy nagy disznóságot, ha viszont kicsi a kormány, meg, meg csúnya a kormány, akkor a bizottság odacsap. Tehát ilyen szempontból is egységesebb fellépést várnánk a bizottságtól, és alulról felfele építkező információ csatornát, mert ha mindent felülről lefele akarunk szabályozni, minden részletet, akkor magunk alatt vágjuk a fát, önöknek is érdeke, hogy alulról fölfele is áramoljon az információ, ki lehetne, lehetne csinálni egy ö, tanulmányt arról, hogy a luxemburgi bíróságban a tagállamok ügyeit hogyan bírálják el, és az a benyomásom, hogy ö, amikor egy jobb problémáról van szó, akkor a tagállamok sokszor azt mondják, hogy meg tudunk mi egyezni, nem kell a luxemburgi bírósághoz fordulni, mert annyira bonyolult a jogi eljárás, olyan sokba kerül, hogy inkább megegyeznek egymással, mint sem, hogy az európai jogra hivatkoznak. Grazie, Köszönöm, Rivellini kollega, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Én európai nápoly polgár vagyok. Nápolyban születtem. Ön az én biztosom, ön a környezetvédelmi miniszterem, és éppen ezért öntől kérem azt, hogy a szemétkezeléssel kapcsolatos összes sürgőségi problémát legyen kedves megoldani. Európa és sokszor nem világosan lépett fel e témát illetően. Néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ami a ö, környezet, az adott térség javítását, jobbátételét illeti, ezt mindenképpen el kell végezni, ugyanis itt bűnös tevékenység folyik a, tere, a, a térségeinkben van egy terv a szemétkezeléssel kapcsolatosan, amelyet Európa elfogadott, és ez a terv tartalmazza a szelektív szemétgyűjtést, a hulladékgyűjtést és egy új szemét égetőt is. Az új nápolyi polgármester de Magistris a ki hat hónappal ezelőtt. Ugye azt mondta, hogy három hónap alatt a szelektív hulladékgyűjtés 70%-os lesz, ami soha nem ö, sikerült sehol, egy városban sem. Természetesen csődöt mondott, ugyanis a helyi lapokban megjelent az, hogy az utóbbi időszakban a szelektív hulladékgyűjtés Nápoly városában két százalékponttal csökkent. A Peti Bizottság kollégái, akik eljöttek velem egy évvel ezelőtt körülbelül kampánya tartományba, és akkor megkaptuk a hivatalos adatokat a szelektív hulladékgyűjtésről. Körülbelül 22% volt ez akkor Nápolyban. Most ez az adat sokkal ö, alacsonyabb. Ugye a De Magistris pedig csak ostobaságokat mond az embereknek, én egy teljesen világos dokumentációt terjesztettem be, nem akar semmiképpen Nápolyban szemétégetőt építni, éppen ezért a tender kihívás, kiírás sem valósították meg. Az arra van szükség, hogy egy integrált szemétciklust hozzon, rendszert hozzanak létre a szemétégetőben. Ma a polgármester Hollandiába akarja kivinni a szemetet. Már az előző biztos Basolino ö, úr is Németországba vitette a szemetet, és itt az Európai Parlamenten belül is egy nagyon nagy felháborodás ellenvéleményt váltott ez ki, akkor de Jon kollega egy szóbeli kérdést intézett a parlament részéről a bizottsághoz. Most pedig azt kérem öntől, biztos úr, ön ott van a bizottságban, azt kérem, hogy a bizottsága lehető leggyorsabban menjen el, tegyen látogatást Nápoly városába, és a helyszínen tanulmányozza, hogy mi is a helyzet. Nápoly európai város, ez az ön városa is, is Európában. Éppen ezért önnek mindenképpen segítenie kell, mert a nápolyiak az ön ö, ö, polgártársai is. Továbbá a bizottságnak meg kell néznie, hogy hol is tart az, az a bizonyos terv, amelyet, ö, amelyet elfogadta. Hogyha ezt nem ö, tartják tiszteletben, hogyha de magistris polgármester nem tartja tiszteletben ezt a tervet, akkor önnek közbe kell lépnie, ugyanis léteznek olyan olasz jogszabályok, amelyekkel le lehet váltani de magistris polgármester. Tehát, hogyha ön nem lesz képes mindezt megtenni, akkor én, mint európai parlamenti képviselő, azt kell, hogy kérjem, kérjem a környezetvédelmi minisztériumtól, aki ön, biztos úr, azt kérem, hogy mondjon le, és le, vagy lesz egy bizalmatlansági szavazás ön ellen, ugyanis ön a környezetvédelmi miniszterem, és önnek kell éppen ezért ebben az irányban elmozdulnia. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen. Emlékeztem a kollégákat arra, hogy 10 óra 30-kor a biztos úrnak el kell mennie, kérem, hogy éppen ezért szintetikusabb módon szólaljanak fel. Ah ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann mich wirklich dann äh, kurz fassen. Vielen Dank. Rövid leszek akkor. Köszönöm biztos úr, hogy megszólalt. Fontos, hogy párbeszéd legyen köztünk. Tudjuk, hogy a petíció politikai, ez célokra is használható, illetve hát vissza is lehet ezzel élni. Mi szeretnénk egyre kevésbé politikus bizottsággá válni, egyre szakmaibb, jog, jogibb bizottsággá. Nekem is van három bizottságom, petícióm, a zöld-sárga, piros színnel lehetne őket értelmezni. A zöld az világos, az jó. A pirosnál komoly jogalkotási, jogalkalmazási problémák vannak. Akkor a tagállamok nagyon elmaradnak a végrehajtással, és ugye a végrehajtást hangsúlyozta. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezekkel a piros kategóriába tartozó országokkal gyorsan, keményen el lehessen járni, mert évek óta tudjuk, hogy fennáll a jogsértés, és ezt mindig megfogalmazzuk, igen, ez jogsértés, és mégsem történik semmi. Tehát mit tehetne a bizottság, hogy akkor tényleg beavatkozzon az ilyen nagyon súlyos jogsértéseknél és tagállamoknál? Arról nem beszélve, hogy itt simán le lehetne állítani a pénzek folyósítását. A legizgalmasabb téma azonban a sárga petíciók köre, kategóriája számomra, ezt én soroltam be így magamnak, ahol vitatható a kérdés, mert a tagállamok egyfelől konstruktívak, meg értelmezési problémáink vannak, a, a jogértelmezés kiskapuit maximálisan igénybe veszik, erről a kolléga úr is beszélt, tehát itt a megengedett határán mozognak, nem lehet őket jogi értelemben felelősségre vonni, és az úgynevezett ilyen sárga petícióknál kaphatnak fontos szerepet a monitoring, ami a konkrét megfigyelést illeti, és nem feltétlenül a jogi eljárás, már a tervezéstől fogva. Gyakran azt látjuk, hogy amikor a bizottság azt látja, hogy nem lát jogalapot a beavatkozásra, akkor teljesen becsukja a szemét, pedig tudjuk, hogy a gyakorlatban sok baj van, vagy a tagállam valami gyorsan, direkt megcsinál, hogy nehogy elkapják addig is, és amikor már ott van ezer munkahelyet teremtettek valamilyen jogilag kétséges dologgal, akkor onnan már visszavonhatatlan a dolog, a bizottság is tehetetlen. Ezért kéne már a párbeszéd során, a tervezés során a tagállamokkal az ilyen vitatható értelmezési kérdéseket felvető projektek kapcsán, és Willend úrnak itt igaza van, a petíciós bizottsággal közösen, valóban közösen fellépniük. Köszönöm szépen, Auken képviselőasszony. Köszönöm szépen. Nagyon boldog vagyok, hogy a zöldek is szót kapnak. Nagyon jó dolog ez. Hát igen, igen, meglep, mert, mert ugye hát nő is vagyok. Köszönöm szépen Potocsnik biztos úr, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem, hogy nagyon bátorító ez a tény. És ön is tudatában van a, annak, hogy a polgárok részvétele mennyire fontos. Mi itt elsősorban a petíciók benyújtóit képviseljük, az érdekükben dolgozunk. Szeretnék most koncentrálni a régebbi megállapodással kapcsolatosan. Vannak-e konkrét javaslatok annak érdekében, hogy a harmadik részt ugyanúgy valósítsuk meg, mint a két részt, ugyanis a polgárok képviseljük, őket szolgáljuk. Ön is nagyon jól tudja, mint ahogy mi is tudjuk, hogy nagyon fontos munka folyik annak érdekében, hogy megvalósítsuk, alkalmazzuk az európai jogalkotást, a jogszabályokat. Azt is szeretném elmondani, hogy az egész az átláthatósági kérdés azt arra is utal, hogy a lehető leggyorsabban mutassunk rá a jogsértésekre. Nem csak a bizalom kérdése az, amelyre oda kell figyelni, hanem a bizottságnak is tudnia kell, hogy a polgárok mit is várnak el. Ugye beszélünk sokat az átláthatóságról, a transzparenciáról, ön is nagyon jól tudja, hogy a 1049-es rendelete érdekében mennyit harcoltunk, és a bizottságnál a környezetvédelmi főigazgatóság is foglalkozik azzal, hogy napirenden tartsa a különböző rendelkezéseket. A Sandrin kollega nőm is fog majd beszélni a Natura 2000-ről. Én, ami a szemét kezelést illeti, nem tudom, hogy mennyi, milyen szinten foglalkozik az alternatívákkal, például a szén szemétégetőket felválthatja valami. Ugye az én országban is mindent elégetnek, amit csak lehet. Nagy emelkedett a szemétégetés száma, mennyisége is. De ami a az értékelést illeti. Mindent el kell égetni, esetleg ezt, ezt meg kellene nézni. Vannak nagyon elegáns új technológiai tervek, vagy nagyon alacsony szinten például ki lehet vonni a gázt, nagyon magas szintű technológiák léteznek, esetleg majd elmondom önnek személyesen is, hogyha akarja ezt hallani. Léteznek ügynökségek, amelyektől meg lehet kapni az összes információt. Tehát nagyon sok a szemétégetés, mindent elégetünk, és a polgárok részvétele, hogy itt már az egyik kollega mondta, például Nápolyra vonatkoztatva, hogyha az állampolgárok nem vesznek részt ebben az egész folyamatban, a fenntartható szemétkezelésben, akkor soha nem leszünk sikeresek. Nem lehet az emberek feje fölött meghozni a, így a döntéseket. Tehát ez egy olyan kérdés, amely egyre inkább foglalkoztatja egész Európát. Köszönöm, köszönöm. Elég nehéz lesz most szólni, köszönöm szépen. Biztos úr, minden kérdésünkre ilyen rövid idő alatt bizonyára nehéz lesz megválaszolnia, ha csak egy kis idővel többet nem tud ránk szánni. Szeretnék újra kérdést feltenni önnek, és a Környezetvédelmi Szakbizottságban már fel is tettem, és fel is fogom tenni a Natura 2000 eh, irányával kapcsolatban. 30 éve nem alkalmazzuk a biológiai sokszínűségre vonatkozó meglévő jogszabályokat, tehát a politikai akarat hiányzik a tagállamok részéről a végrehajtásra. Mhm. Nagyon örülök, hogy a partnerség gondolata az Európai Bizottság valamint az Európai Parlament között megszületett, hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamokra annak érdekében, hogy végre valahára a kötelezettségeiket a biológiai sokszínűség, a természeti környezet megóvása szempontjából végrehajtsák. Minden rendelkezésünkre áll. A biztonság, a bizottság viszont a végrehajtást még egyenlőre valahol az európai végrehajtó részéről nem érvényesíti. Az első instrumentum a financiális, pénzügyi instrumentum eszköz, amelyen keresztül lehetne nyomást gyakorolni. Hallottunk arról, hogy egy bizottsági közlemény majd megjelenik a környezet és a biológiai sokszínűség területén idénre volt bejelent, de ez a közlemény, a kérdésem az, hogy a bizottság a pénzügyi aspektusokat mikor terjeszti elénk, aztán a döntő bíróság szempontjából is szeretnénk kérdést feltenni, a projekteket európai finanszírozásból valósítják meg, itt ellentmondás húzódik meg az európai finanszírozás oldaláról, ahol a biológiai sokszínűséget kívánjuk támogatni, másrészt pedig ezen projektek sokszor ez ugyanezen biológiai sokszínűséget teszik tönkre. Nem tudnánk itt valamilyen nyomást gyakorolni? Ami pedig az eljárásokat illeti harmadik aspektus, szeretném tudni, hogy az Európai Parlament milyen módon elemzi az alternatív projektek bemutatásának, előterjesztésének kötelezettséget a tagállamok részéről. Igen, gyenge lábon áll még ez az aspektus, és a bizottság mit javasol annak érdekében, hogy arra ösztönözze a tagállamokat, hogy bizonyos mm, bizonyos alternatív megoldások mellett is érveljenek. További döntéssel kapcsolatos kérdésem ami a klímaváltozás elleni eh, harcot, valamint a biológiai sokszínűség megőrzéséért vívott harcban hogyan egyensúlyozzuk a helyzetet, hogy nehogy a mm, klímaváltozás elleni harc eh, felülkerekedjen, és valahol mindez a biológiai sokszínűség megőrzésének kárára, rovására történjen hiszen e kettőnek egymást erősítenie kellene. Ki dönt arról, hogy az erőviszonyok hogyan alakulnak mindebben? Köszönöm szépen, Merkis képviselő. Köszönöm szépen. Öt témám van, röviden szeretnék beszélni ezekről. Köszönöm, hogy itt van, biztos úr. Nagyon nagy örömmel volt már önnel eszmecserénk. Az első dolog, ami nagyon fontos, az az, hogy legyen egyfajta formátumunk, tehát hogyan foglalkozunk a szemétkezelés kérdésével, hogyan is hajtják végre a tagállamok a különböző jogszabályokat a szemétkezelés terén. Iturgaiz kollega jelentését is ismerjük. Fontos egy átlátható keret, amely hogyha probléma merül fel, minden régióban, országban alkalmazható. A különböző régiók, az országok polgárainak el kellene jönniük ide a petíciós bizottsághoz is, mert ezek olyan kérdések, amelyek valójában nagyon érdeklik az állampolgárokat. És itt nem egy bíróságra vagyunk. Mi egyszerűen eszmét szeretnénk cserélni a polgárokkal is. Aztán következő. Azt hiszem, hogy nagyon segíthet az, hogyha elmondjuk azt, hogy hogyan lehet támogatni a különböző régiókat, hogy egy fenntartható fejlődést valósíthassanak meg. Sok esetben a régiók, a közigazgatási hatóságok nem igazán tudják azt, hogy milyen képzésre van szükség, milyen személyzetre van szükségük annak érdekében, hogy a fejlődést elősegítsék és a stratégiát megvalósítsák. Erre is gondoljanak. Továbbá arra van szükség, hogy egyfajta intervenciós stratégiát dolgozzanak ki hogy tudják, hogy milyen lépésekre van szükség, milyen esetekben. Például Hán kollégával hogyan tudnak tárgyalni. Ugye itt a regionális alapok befagyasztásáról van szó. Tehát egy intervenciós stratégiára van szükség. Aztán ismétlem önmagam, de ennek a bizottságnak bizottság már ugye fellépett a szemétkezelés témájában. Minden régió és minden ország Európában nem tud megfelelő módon fellépni a szemétkezelés és a szemétgyűjtés terén éppen ezért fontos egy jobb, fenn, zöldebb, fenntarthatóbb jövőt biztosítani. Köszönöm, hogy az elnök asszony, köszönöm minden kollégának, és most Potocsnik biztosúnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Természetesen kevés az idő, de hát amire tud válaszolni, akkor kérjük, hogy válaszoljon, vagy esetleg majd írásban válaszol a biztos úr. truly a lot of questions. I will try to be as much concise as possible. If I will skip anything or anybody of you or any of the questions, please. Megpróbálok válaszolni a kérdéseikre, ha pedig esetleg nem mindenre tudok megválaszolni személyesen, akkor kollégáim a teremben ezt megteszik. Először is engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy megmagyarázzam, hogy milyen szerepet játszunk a tagállamokkal szemben. A teljes gondolata annak, amiről most tárgyalunk, a petíciók, a jogalkotás, a kötelezettségszegés. Mindez arról szól, hogy javítsuk a környezetvédelmet. Ez az átfogó gondolat, bármit is tegyünk, ezt azért tetszük, hogy ezt a célt elérjük az egyes tagállamokban. Egyfajta modellt követek, tehát szigorúan segítő kezet nyújtok, de a segítő kéz szigorú. Így járok el. Amikor a joganyag létezik, akkor mindig is a szerződések őreként lépek föl, és fogok fellépni, hiszen ez a kötelezettségem. Minden alkalommal, amikor hivatalos ö, ö, képviselőknek nem örülnek, ö, hát én ezt elfogadom, de nem igazán kellemes légkörben telnek az üléseink. Ez az én szerepem, és garantálhatom, hogy a szerepemet be fogom tölteni amennyire csak tehetem. Mindent elkövetek ennek érdekében, hogy egyenlő és méltányos kezelésben részesüljenek a tagállamok mindenütt. Legalábbis az én szintemről szavatolhatom, hogy kisországból jöve különösen érint engem is, és szíven üt az, hogy nem várható el az, és nem fogadható el az, hogy az én székemből kis vagy nagy országokat másként kezeljek. Néha az az érzésem, hogy nem így van, nem ez az igazság, de semmit nem szándékosan teszek, ha így van. Sőt, ellentétben ezzel minden alkalommal, amikor sokan azt szeretnék, hogy gyorsabban lépjünk, vagy másként lépjünk, ahogyan, mint ahogyan lépünk, figyelmesnek kell lennünk, hogy horizontálisan járjunk el a tagállamokkal való kapcsolatápolás szintjén. Amikor a tagállamokkal van dolgunk, akkor a legfontosabb dolog az az, és nincs más lehetőségem egyébként, őszinte leszek, hogy a bizalmi kapcsolatokat javítsuk. Ha valaki nekem, ha hivatalos képviselők, kormányképviselők nekem bármit mondanak, és kérdéseket tesznek fel nekik, bármilyen panaszsal kapcsolatban a mi reakciónk az, hogy újra kérdezünk. Visszatérünk a tagállamokhoz, hogyha más információkat kapunk tőlük, és azt mondjuk tisztáznák az adott választ, a kérdést, és csak azután hozunk döntést. Nincs más megoldásunk, nincs más opciónk, mint hogy bizalmi alapokra helyezzük a kapcsolatunk ápolását, hiszen partnerek vagyunk. Amikor a végrehajtásról van szó, akár közleményen keresztül, akár a hetedik ö, ö, keret jogszabályon keresztül mindenképpen minden egyes tagállamot beazonosítunk az adott regionális problémákon keresztül, és kart-karba öltve próbáljuk a problémákat megoldani. A teljes átfogó gondol az, az, hogy a terepen változtassuk meg a valóságot. Ha nem így teszünk, hogyha csak ö, ö, szkonderezünk és az izmainkat mutogatjuk mindkét oldalról, akkor a problémákat nem tudjuk megoldani. Igen, fel kell tudnunk ö, ruházni mindenkit a ö, és képesnek kell tudnunk tenni őket arra, hogy felléphessenek nemzeti szinten, hogy a meglévő jogszabályokat végrehajthassák, helyi szinten, mert a témákat, a problémákat nem tudjuk központilag megoldani. Önök is ezt nagyon jól tudják, hiszen e, ugyanilyen információkkal e, foglalkoznak és küzdenek önök is, mint mi. Hát alapvetően ezt szerettem volna az első e, gondolattal kapcsolatban elmondani. Konkrét kérdés is elhangzott E, a Natura 2000 finanszírozására vonatkozó közleményről. A Natura 2000-es történet és finanszírozás kapcsán tudatában vagyok annak, hogy két igen fontos kérdésről van itt szó. Mennyire lesz fajsúlyos a kérdések megoldása, és a finanszírozás hogyan alakul? Ez az alfája és omegája a kérdésnek. Minden egyes fejleményt át kell látnunk, de a legjobbat próbáljuk kihozni a közös agrárpolitika szintjén is röviden. Jelenleg a kap pénzek jelenlegi áron a mostani tervben 20 milliárd eurót tesznek ki, a következő pénzügyi tervben pedig 100 milliárd eurót fognak kiteni, ahol a gazda nem kapja meg a támogatást, amennyiben a tevékenysége nem kapcsolódik a zöld tevékenységhez. Ez a legfontosabb, mert a gazdák azok, akik az erdőket és a földeket, ö, ö, földekkel gazdálkodnak. Három negyede az európai föld területnek e, erről szól, és e, a talaj minősége, a víz minősége, az erdők minősége, igen, és a, ezekkel való gazdálkodás tőlük függ, ezért igen erőteljesen ösztönözzük a közjavak kérdését, a közjavak szolgáltatása a gazdák részéről, és most már nem közvetlen támogatásokkal ö, támogatjuk őket, hanem a közjavak megvalósításán keresztül finanszírozzuk a gazdákat. Ez a kap új megközelítése, ez most egy javaslat természetesen, és kemény idők várnak ránk, hogy a nemzeti parlamenteket meggyőzzük, és a tagállamokat meggyőzzük ennek fontosságáról. De igen fontos, hogy mögöttük álljunk, mert igen újító filozófiai megközelítésről van szó a környezetvédelem, a biológiai sokszínűség és más témák szempontjából. Kapcsolódik mindehez a kohéziós politikai javaslat, valamint a halászati javaslat, amely kiváló minőségű, nem tudom, ismerik-e, de a szakértője a kérdésnek valóban a fenntarthatóságot igen jól ismeri, és nagyon köszönöm neki a munkáját. Ezen aspektusok tehát mind-mind a a finanszírozás kérdését eh, járják körbe. Néhányszor közvetlen támogatásról van szó, más több esetben pedig a tagállamok, a régiók döntenek majd a prioritásokról, a kohéziós vagy vidékfejlesztési alapokból alokált összegekről. Ennyit erről a közleménnyel kapcsolatban tehát akár munkadokumentum lesz, akár közlemény az az anyag, a lényeg, hogy minden egyes aspektust egy anyagba foglalunk, hogy világosan megérthetővé tegyük, hogy mik a célok, és hogyan használjuk fel a pénzügyi lehetőségeinket, hogyan lehet a jövőben ilyen új utakat megnyitni, és lehetőségeket kiaknázni. Aztán Ivo Weigel kollégám is már utalt a kérdésre. Jogosan kérdeztek rá egy olyan aspektusra, amely jelén gyakorlatban is foglalkoztam a mandátumom eddigi időszakában és a jövőben is. Hogyha történelmileg a környezeti hatásvizsgálatokat vizsgáljuk meg, mióta a jogalkotási anyagot elfogadtuk, Európában ö, ugye KHV-k azelőtt nem léteztek, és az, hogy megszületett a KHV, ez már egy óriási lépés világos listával rendelkezünk arról, hogy hol kell alkalmazni a KHV-ket, ahol mi nem értünk egyet a tagállamokkal, és nyomást gyakorlunk rájuk, ahol esetleg visszaélésekre kerülhet sor tagállami részről, és hol kötelező érvényű a KHV-k megvalósítása. Később aztán bevezetésre került egy átláthatósági megfontolás. Ez azt jelenti, hogy minden, amit ebben a kontextusban megvalósítanak, rendelkezésre kell, hogy álljon mindenki számára. Tehát, hogy mindig az érdekelt dönthessen arról szakértő felkérésével akár, hogy korrekt módon valósult-e meg a KHV vagy sem. Részben megválaszolok most a kérdése is, tehát hogy mennyire objektívek ezen KHV-k. Valóban az objektivitása a KHV-knek az egyik nagy kérdés. Az átláthatóságon, transzparencián keresztül el kell azon gondolkodnunk, hogyha valaki komolyan, mérehatóan akar egy javaslatot körbejárni, akkor hogyan dönthet arról, és hogyan lehet esetleg bírósághoz fordulni, ha a KHV-vel kapcsolatban kérdések merülnek föl. A helyzet, tudom, hogy még nem ideális, tisztában vagyok ezzel. Ezért ö, ö, dolgozunk mi is most felül éppen a KHV irányelvet mindig magasabbak az elvárásaink, mint a jelenlegi kötelezettségek, de a tőlünk telhetőt megtesszük annak érdekében, hogy igen szükséges és fontos eszközünk e, rendelkezésre állon a környezet minősége, a polgárok szempontjából a jövőbe ható kérdések szempontjából. Minden egyes esetre nem tudok most megválaszolni, de az egyik kérdés a Triesti gázterminára vonatkozott. A bizottság szerepe nem a legjobb szerep, de aktívan próbáltunk mindig fellépni, még aktívabban is, mint átlagosan, mert ez az eset egy olyan eset, ahol láthatóan a saját országom is, országaink is a figyelem középpontjába kerültek folyamatosan monitoringoljuk a beérkező információkat megfelelő módon, rendszeresen. A rendelkezésre álló információ alapján a, a, a KHV nak a, a konzultációs időszak szerén alapján időszak után kell megvalósítania. Ezt a KHV-t még nem végezték el, a, a um, konzultáció időszaka még nem zárult le, de a partnereket arra ösztönözzük, hogy üljenek egy asztalhoz, jól működjenek együtt, és a jó konzultációs folyamat, amely ugye lezárult, hála, részben hála a KHV irányelvnek valósult meg a kommunikációnak igen fontos szerepe van, ezt meg kell valósítani. Úgy gondolom, hogy szavatolhatjuk, hogy figyelmesen fogjuk a folyamatot egészen a végéig nyomon követni, és ahogy eddig is megtettük, a jövőben is, ha kell, akkor a véleményünket megfogalmazzuk ítéletként. Folyamatosan mindig is arra törekedtem, amikor erről a témáról tárgyaltunk, hogy nem csak a terminálok kérdéséről van itt szó, hanem minden egyes környezetvédelmi nyomásról, amely az Adriai tenger északi partvidékére ö, vonatkozik. Minden egyes tagállam, amely az öböl, a trieszti öböl ezen részében rendelkezik területtel együttműködésre kell, hogy sor kerüljön az Adriai tenger részén, remélem, hogy megvalósul ez az együttműködés, ugyanúgy, mint a Duna stratégia, vagy a Balti tengeri stratégia keretei között. Hiszen egy ilyen témát nem tudunk kezelni, ha minden tagállam saját problémáival foglalkozik, minden Brüsszelből megpróbáljuk a tanácsokat, az ukázt adni, és aztán mindenki elmegy a másik mellett közösen, közös asztalhoz kell ülnünk, és egy igen értékes és igen törékeny, érzékeny környezeti aspektussal kell, hogy megküzdjünk. Uh, A harmonizáció. Vin Villand úr már elment, de nagyon jó oka van, hogy már nincs itt. Azt hiszem, hogy ez a kérdés, amelyet ő mm, megnyitott, ez egy nagyon komoly kérdés. Legyünk őszinték. Vannak olyan fel kell tennünk magunknak ezeket a kérdéseket. Hogyan lehet a különböző folyamatokat felgyorsítani? Továbbá mi is nyitottak kell, hogy legyünk, ami a jogsértési folyamatokat illeti körülbelül 30 személy van mindig érintve, és minden nyelvi régióból egy ember, tehát ez egy elég bonyolult folyamat. Ami a kutatás, fejlesztés illeti, elmondhatom, hogy nagyon már eljutottunk a határainkhoz. A környezetvédelmi DG foglalkozik minden dologgal. A klíma témában most több mint 400 ember működik együtt. Aztán természetesen vannak új kihívások is amelyekkel szembe kell nézni, új kérdések merülnek fel. Ugye ezekkel időben kell foglalkozunk, de sok esetben őszintén meg kell, hogy mondjam, ez nagyon nehéz. Továbbá, hogyha van egy stratégiai ötlet, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet. Tehát, hogyha önöknek van stratégiai javaslatuk, ötletük azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet az együttműködést felgyorsítani, azokat szívesen fogadom, de azonban ez nem, nem egy könnyű dolog. Billand úr arra is utalt, hogy nagyon sokszor ugye a javaslatoknak mindenképpen alulról kell indulniuk. Minden alkalommal fontos számunkra az, hogy a közvéleményt meghallgassuk, és a lehető legjobb módszert megoldást találjuk meg, ami a nápolyi történetet illeti. Hát ez egy olyan történet, amelyre senki sem lehet büszke. Hogy ez évek óta, ahogy ezt az ügyet kezelik, ez egy szégyen. És sajnálatos módon problémák egyre inkább csak mm, gyűl, gyűlnek. Én egy olyan helyzetbe kerültem, amikor is, ha megnézzük ezt a javaslat, halmazt, ugye, hogyha mondjuk szemét égetőt építenek, akkor is hát már azt látjuk, hogy 20 év óta legalább foglalkoznak ezzel a témában. De azt hiszem, hogy itt gyors megoldás nem lesz. De mindenképpen fel kell gyorsítani ezt a munkát, nyomást kell gyakorolni rájuk, az olasz hatóságoknak elküldtünk nemrégiben egy levelet, és igen, oda fogunk figyelni, szemmel fogjuk tartani folyamatosan ezt az ügyet, mert mindenképpen egy gyorsabban és egy jobb megoldást kell találnunk, még akkor is, hogyha a megoldás nagyon bonyolult, és időre lesz szükség a megoldás megtalálásához, ami a szelektív hulladékgyűjtést illeti és más területeket, ugye nincs semmiféle ok arra, hogy ne gyorsítsák fel a munkát, hogy ne jobban szervezzék meg a munkát ezek olyan problémák, amelyek csak gyűltek, gyűltek, és egy olyan szinten vannak, amelyek, amelyet ma nehéz kezelni. De mindenképpen most már végre el kell kezdeni foglalkozni ezzel a problémával, úgyhogy számíthatnak erre. Then... Aztán az ön kérdése, hogy hogyan lehet gyorsabb akciókat megvalósítani természetesen. Mi próbálunk gyorsak lenni kivételes esetekben. A két esetben voltunk nagyon gyorsak, jogsértés esetén volt két ügy vadászattal kapcsolatosan, aztán Máltával kapcsolatosan, de természetesen minden petíció esetében ugyanezt a jogsértési folyamatot nem tudjuk le bonyolítani. Sok esetben már a kár ott van akkor, amikor mi belépünk ebbe az egész folyamatba, és ez a probléma. Tehát a kárt már ö, okozták. És természetesen ö, ugye meg kell terveznünk a munkát, fel kell gyorsítani a munkát, jobban meg kell szervezni, a regionális nemzeti hatóságoknak kell először a lehető legjobban kezelniük ezeket a témákat, gyorsabban, jobban kell kezelniük a helyzetet. Ami a monitoringot illeti. A sárga petíciókról is volt szó az cserével kapcsolatosan. A monitoring nagyon fontos, hogy önök is mondták, természetesen ezzel kapcsolatosan semmiféle probléma nincs. Auken asszony az Orhuszi megállapodásra utalt 2003-ban, amikor a harmadik pillért, napi, pillér napirendre került és ezt nem támogatták. A helyzet természetesen más volt, mint ma. Időközben az történt, hogy a Lisszaboni szerződést elfogadtuk, és ott van az alapkartánk, már létezik, aztán ott vannak a bíróság döntése, amely kimondja azt, hogy az alhuszi megállapodást nem lehet közvetlenül alkalmazni, egy közbenső jogszabályra van szükség. Ez azt jelenti, hogy jó, komoly okaink vannak arra, hogy fontoljuk meg újra azt, hogy esetleg az előző folyamathoz visszatérünk, tehát 2003-as év előtti időszakhoz. Most ami az átláthatóságot illeti, én azonnal ugye erre igent mondanék. Tudom, hogy a parlament részéről már régen kérik a környezetvédelmi jogsértések kapcsán az átláthatóságot. A kapcsolatrendszer tehát a kapcsolat létezik a különböző kérdések között. Ami a tagállamok közötti együttműködést illeti a kölcsönös bizalom alapján, azt hiszem, hogy itt elég nehéz a megfelelő megoldást megtalálni. Teljes mértékben tudom, tudom azt, hogy a, olyan országok, mint az önökében is más a helyzet, mi horizontálisan foglalkozunk uniós szinten kérdésekkel. Lehet, hogy a jövő az önök, az ön oldalán van, ami a szemét égetőket illeti. Azt hiszem, hogy jó javaslatokat hallottunk, és ez egy olyan pont, amelyel Márkesz asszony folyamatosan foglalkozik. Mellesleg tegnap elfelejtettem elmondani azt, hogy az erőforrás hatékonysági jelentésünkben foglalkozunk ezzel a témával 2020-ig de azért úgy gondoljuk, hogy nem lenne jó dolog túlságosan is a szemét re koncentrálni természetesen fontos az, hogy kevesebb legyen a szemét, hogy újrafeldolgozható legyen, hogy égethető legyen, vagy pedig szemét lerakkattokba kerül. Tehát mindezt figyelembe kell venni. Amellett vagyunk, hogy újra felhasználják újra feldolgozzák a szemetet. Az égetés az bizonyos kontextusokban jó, de más megoldásokra is szükség van. A Natura 2000 finanszírozás témájában azt hiszem, hogy már elmagyaráztam az elején, hogy kötelezettség van arra, hogy alternatív projektek szülessenek. Persze a jogalkotásnak ez a része, mi mindig is ezt kértük, amikor a Natura 2000-ről van szó, kötelezettség van arra, hogy mit is kell a tagállamoknak megvalósítani. Itt a logikai rendszer nagyon szigorú. Először is ö, szociálisan, szociális érdekeket kell figyelembe venni, figyelembe kell venni az, hogyha nincs alternatív megoldás, és szükség van a kompenzációs intézkedésekre is, amelyeknek természetesen magasabbaknak kell lenni, mint a jelenlegi szint. Ami a klíma és a biodiversitást illetően egyetértek teljes mértékben önökkel. Egy olyan megközelítésre van szükség, amely mindent magába foglal, szisztematikus, fenntartható, mindenképpen ezek a főbb elemei. Nincs fekete-fehér megoldás. Minden alkalommal mérlegelni kell az, hogy valami hatékony -e a biodiverzitás szempontjából. Aztán ott van a zöldítés, energia, hatékonyság, és így tovább. Tehát minden elemet mindig figyelembe kell venni, és komoly elemzéseket kell végezni. Végül pedig Végül pedig a régiók. Régiók, régiókról volt szó, igen. Azt hiszem, hogy hogy mindenképpen fontos tehát meghallgatni a polgárokat a, az legalsóbb szinteken is. Ahogy már említettem, fontos támogatni a régiókat és az az országokat a fenntarthatóság fejlesztésében. A mi szolgálataink folyamatos kapcsolatban vannak a különböző alapokkal, és rendszeresen együttműködünk, és e, erről volt is szó. Hát sajnos lejárt az időm, köszönetet mondok a figyelmükért. Grazie. Köszönöm szépen, Potocsnik biztos úr. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző nap volt mindenki számára, minnyájunk számára, és természetesen további elkötelezettségekre lesz szükség. Megnyitottunk új utakat, mi el, elmondtuk, hogy szándékunk van együttműködni önökkel, és a bizottság részéről is. Ugye a biztos úr azt mondta, hogy tegyünk javaslatokat arra, hogy hogyan lehet az együttműködés jobbá tenni. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm a részvételt, köszönöm a hozzájárulásokat, a fontos ötleteket, javaslatokat. please. Sì, aspettano. Please, colleagues. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. So we can restart. Hogy folytassuk a munkánkat. Akkor nagyon gyorsan a következő napirendi pontokra kerül sor. Az öt 551 per 2011 számú petícióval kapcsolatosan Regácás szlovén állampolgár nyújtotta be. A szót William Floyd kap most. This, uh, this is a recent petition. Nem régiben nyújtották be ezt a petíciót, és most hirtelen napirendre csűztük, szlovén petíció, és ezért nincsen róla még részletes anyag. De néhány szót röviden azért e, lehet róla ejteni, hogy miről is van itt szó. Két fő probléma domborodik ki a petíció kapcsán. Ezt egy civil szervezet nyújtotta egyébként be. Az első ismerős régi baj az, hogy gazdag külföldiek bejönnek az ingatlan piacra egy olyan országban, amely még erre nem készült föl, a másik pedig a vízvédelemmel kapcsolatos. Ami az első részét illeti a petíciónak, fontos, már korábbi petícióból egyébként tudjuk ezt, tudni, hogy az új tagállamoknak volt alkalmuk átmeneti időszakot kérni, amíg korlátozhatták a külföldi tőke beáramlását az ingatlanpiacukra. Volt egy német petíció benyújtó, aki Magyarországon akart ö, birtokot venni, és ezt Magyarország jogszerűen megtiltotta neki, mert az átmeneti szabályok ezt lehetővé tették számára. Nem tudom, hogy Szlovénia kértem ilyen derogációt, de ezt könnyűnek tudni és na most az ír petíció kapcsán is felmerül ez, mert ott egy nagy lakásépítési boom volt, ugyanakkor más területeken pedig kevés volt a lakás, és na ha a nemzeti szabályok egy kicsit túl szabályozták a helyzetet, és ott is korlátozták a letelepedés szabályosságát. Tehát ez nem csak kelet-európai országokban történik meg, hanem máshol is. És van, amikor jogszerű, van, amikor nem. Van, amikor arányos, van, amikor nem. Ami a második részét a petíciónak illeti a vízvédelmi részt, gyakran és ezzel a petícióval is ez a baj, hogy nem elég specifikus a leírás, nincs elég adatunk, részletünk a problémáról. Tény, hogy Szlovéniában a lakosság 85%-a rendelkezik kiváló ö, ivóvízzel, és körülbelül a lakosság egyharmada van bekötve megfelelő korszerű víztisztító rendszerekbe. A vizet újra hasznosítják, de nagyon kényes a kérdés. A kohéziós alapok alapból mintegy 20 millió eurót költöttek egy településre, vagy általában Szlovéniában a vízkezelő rendszerek modernizálására erről is tudok beszélni, de ez azt hiszem később érdemes megejteni. Tény ez, hogy sokkal több adatra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a petíciót érdemen el lehessen bírálni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Vannak kollégák, akik szándékoznak felszólalni, igen. Egyetértek az elhangzottakkal, és szeretnék én is hozzáfűzni valamit az első kérdéskörrel kapcsolatban. Vagyis azzal kapcsolatban, hogy a külföldi tőke megjelenik egy felkészületlen piac, ingatlan piacon. Nos, azt akartam mondani az előttem felszólaló, hogy további kivételeket kéne megfogalmazni a tagállamoknak, vagy sem. Mi a szándék? Persze ezt nem mi döntjük el, a tagállamok döntik el, hogy akarnak-e kivételes időszakot kérni, ha ezt jól értettem. Mi itt petíciós, a petíciós bizottságban, tehát csak azt mondhatjuk, amit a bizottság is, hogy ezt a tagállamnak kell eldöntenie, és ezért a petíció benyújtójának ezt szerintem tudmására kell hozni, hogy itt talán a Nemzeti Bizottsághoz kell fordulnia. Nem tudom, hogy a szlovén kormány meg akarja hosszabbítani a kivételes időszak dátumát, ettől függ a dolog, de ezt a petensnek otthon kell megtudnia. Nincs más felszólalási kérelem. Bizonyára szükség van további tájékoztatásra, információkra, és el kell mélyíteni, ahogy a bizottság képviselő is mondta, ezt a kérdést a petíciók, benyúj, petíciók benyújtói részéről is. További információkat kell kérni, és találkozni kell mindenképpen a bizottság képviselőivel, és egy megfelelő hasznos választ kell kialakítani. Hogyha nincs semmiféle ellenvetés, akkor lezárnám ezt a petíciót. Úgy tűnik, hogy nincs ellenvetés, áttérek a következő pontra, ez pedig a 18-as Don és Mattia Donadell nyújtották be, nincsenek jelen a petíció benyújtóni. Jonathan Parker kap szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen. A Mesztrei térség egy nagyon forgalmas térség, és 2003-ban egy körgyűrűt kezdtek építeni. E, ezt a projektet úgy valósították meg, hogy új fizetőkapukat helyeztek át, parkolókat, kiáratokat, és így tovább, ami, amely nem volt bent az eredeti tervben, és nem vették figyelembe az eredeti terv elemeit. A, nem tartották be az, az európai jogszabályokat sem, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy a, a bizottság nem talált EU társfinanszírozási ö, ö, problémát, tehát ezzel kapcsolatosan nem tudunk ö, semmilyen nyilatkozatot tenni. A, továbbá az olasz hatóságok egy nagyon részletes, kielégítő választ adtak a kérdésünkre, és ezt mi el is fog, fogadtuk 2011 májusában. Nem akarok semmit megismételni most, de Mesztrében egy új előzetes projektet dolgoztak ki a fizető vonatkozóan. Itt két új kereskedelmi projektről van szó, a Romea Commerciala és a Veneto City projektekről van szó. Ezek a projektek összeadódó potenciális hatásokkal és az erre projekte vonatkozó esetleges KHV eljárások keretében kell foglalkozni. A screening eljárás a KHV keretén belül megvalósult, ezeket a projekteket átvilágították, éppen ezért összefoglalva el kell mondani, hogy a K, egy KHV született a az egyik projekt esetében, a másik projekt esetében pedig ez folyamatban van, éppen ezért nem találtuk úgy, hogy megsértették volna az EU-s jogszabályokat. Köszönöm szépen a kollégák részéről van -e megjegyzés. Akkor ugye láttuk a bizottság válaszát, és úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt a petíciót mert kimerítő volt a közlemény, és természetesen az új projekteket is ellenőrzik. Tehát lezárjuk ezt a petíciót, és most áttérünk a következő pontra, ez pedig a 19-es pont Roberto Giurastante úr által benyújtott hasonló témában benyújtott petíció. Nem, itt három petícióról van szó, pontosabban elnézést kérek, mert hár ugyanazzal a témával foglalkoznak, itt sincsenek itt a, az aláírók, a benyújtók, éppen ezért a bizottság részéről Laura Tabellini kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, e, petíciókkal kapcsolatosan már néhány írott közlemény is született, Melesleg Potocsnik biztos úr utalt a e témára már ma reggel is. Ami a Triesti öbből visszagázosító üzemével kapcsolatos, az, informát, az olasz hatóságú információi alapján és a panaszosok is megkapták most már e, ezeket az információkat. A bizottság úgy tekinti, hogy semmiféle jogsértésre nem került sor e, e projekt kapcsán. Itt a 13-as e, a szervező irányelv 13-as cikkelyére is utalnak, ezzel kapcsolatosan az olasz hatóságok 2010. októberében egy jogsejtési folyamatot indítottak, eljárást indítottak el annak érdekében, hogy a szevezői irányelv rendelkezéseinek megfelelően járjanak el elsősorban balesetek esetében. A szervező irányelvet alkalmazni kell Triest területén is, Múcsa és Triest területén. Az olasz hatóságok számos új intézkedésről informálták a bizottságot, többek között informálták a lakosságot arra az esetre, hogyha, hogyha baleset történne az interneten is tájékoztatták, tájékoztatást adtak, utalva a szervező irányelvre, és tájékoztatták a közvéleményt arról, hogy mit kell tenni egy baleset esetén. Nem régiben küldtünk egy levelet a panaszosnak, és informáltuk őt az olasz hatóságok tájékoztatásáról. Tehát pozitívan válaszoltak a hatóságok, és a bizottság továbbra is informálni fogja a petíciós bizottságot az újabb fejleményekről. Beigel kollega. Elnök asszony, szeretnék egy rövid megjegyzést tenni azzal kapcsolatosan, amit a bizottság részéről mondott. Most olaszul beszélek, olaszul szólalok fel azért, mert az volt a benyomásom számos esetben, hogy a hogy, tehát találkoztam számos esetben a civil társadalom képviselőivel Trieszben is, és mindig nagyon ö, ö, nagy, tehát nagyon csodáltam őket, hogy elmondták a problémáikat, és ezekről a problémákkal milyen szintén beszéltek. Ismétlem, ezek a, a bizottság ezen válasza, amit hallottunk, mellesleg Potocsnik biztos úr jelenlétében is már elmondtam, tehát azt a benyomást keltik, hogy a bizottság egyfajta olyan logikát követ, ugye, hogy a, a szerződés őrzője, Ugye a, azonban egy, de passzív őrzői a, az e, unióról szóló szerződésnek. Tehát azt érzi az ember, hogy semmi sem, mint ha semmi se történt volna. Itt egy veszélyes játékról van szó. Jó, lehet, hogy majd történik valami, de hát mindidáig ugye biztonságban voltunk. Hát én úgy gondolom, hogy egy kicsit konkrétabb nyelven kell szólnia a bizottságnak, meg kell hallgatni a, a civil társadalom környezetvédők érveit, annak ellenére, hogyha nincsenek itt, hogyha nem jönnek el, mert sok esetben nehéz számukra idejönni, a különböző vállalatoktól, vállalatoknak könnyebb, mert nekik van pénzük. Úgy egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy, hogy az ő hangjukat is mindenképpen érvényel kell juttatnom egy sokkal nyitottabb, világosabb fellépése van szükség a bizottság részéről, ha ezekről a kérdésekről beszélünk. Köszönöm szépen! de ce qu'a énoncé mon collègue. Kollégámmal közösen szólnék, nem világos mindez. Persze hallottunk a bizottság részéről magyarázokat, de hát az olasz állam választ adott, vannak-e garanciák? Mit engedélyeztek? Jelenleg egy olyan területről beszélünk, amely a szevező rendelet eh, szabályozás alá esik, különösen beszélyeztetett területről van szó, úgyhogy úgy gondolom az ilyen dossziénál semmilyen kétej nem ö, merülhet fel. Amíg kételyek vannak, amíg a dosszié még nem teljes, nekem ez a benyomásom erről az anyagról, mindenképpen ö, a petíciót nyitva kell hagynunk annak érdekében, hogy a párbeszédet folytathassuk továbbra is, és hasznosan nyomást gyakorolhassunk az érdekeltekre. Köszönöm. El kollega Péterle. Peterle kollega. Köszönöm. Nem hiszem, hogy nincsen a szlovén tolmácsolás, ugye? Úgyhogy angolul kell beszélnem. Jó. Több levelet kaptam, amely ezzel a petícióval, problémával foglalkozik, és mint korábbi környezetvédelmi szakember tanácsadó, Nekem erről van kialakult véleményem, tudom, hogy mennyire érzékeny a környezet a terminál, tervező terminál környezetében, és egyetértek azokkal a lakosokkal, szervezetekkel, akik aggódnak az, ennek az ökotópnak a jövője miatt aggódnak, amelyet új hatások tönkre tehetnek. Tehát fontos ezért, hogy a szabályokat mindenki betartsa, és egyetértek Weigel kollégával is abban, hogy nagyon fontos, hogy a polgárok lássák, hogy a bizottság elkötelezett fellép, ö, proaktív, nem csak ö, formálisan, eljárásilag ö, létezik, hanem felfogja a probléma lényegét, és odafigyel a valódi problémákra. Az is aggaszt, hogy sokan azt mondják, hogy nem tudnak eleget ennek a beruházásnak a lehetséges hatásairól, és az a tény, hogy ez az ügy még mindig ö, még csak tervezési fázisban van, ez, ez jó dolog, itt nem egy feta komplival kell szembenéznünk. Remélem, hogy ez így is marad egyelőre, és az eljárás, amely majd bekövetkezik, garantálni fogja az érintetteknek, hogy megfelelő információ elérhető, és a szabályokat tökéletesen mindenki betartja. Tehát azt remélem, hogy ebbe az irányba halad tovább a folyamat. Személyes véleményem pedig az, hogy nem ez a kellő ö, hely egy ilyen beruházás megvalósításához. Egyértelműnek tűnnek a környezeti hatások, károk, és nem csak ezek súlyosak, hanem az ott érintettek hozzáállása sem mindegy. Köszönöm szépen. Jár. Jár, képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Teljesen úgy gondolom én is, ahogy az előttem szóló ezeket a dolgokat, a bizottságnak láthatóbban föl kell lépnie, ahogy meg is állapította, hogy az olasz hatóságok a különböző ö, trieszti lokációkról ö, információkat kell, hogy benyújtsanak, ezeket most a bizottságnak meg kell vizsgálnia, és mivel ez egy nagyon kényes téma. Nagyon alapos, ugyanakkor gyors eljárást kérek a bizottságtól, hogy aztán újra mi itt a petíciós bizottságban újra tudjunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen a kollégáknak a felszólalásokat. Tehát ezt a petíciót nyitva hagyjuk, és a következő alkalmakkal, hogyha lesznek megfelelő tájékoztatások, tovább folytatjuk. Köszönöm szépen, most pedig áttérek a 20-as petícióra. Ezzel kapcsolatosan itt van jelen, itt van jelen Jean-Philippe Gallon úr, az adott intézmény rész képviseletében 5 percet abszolút. Madame la Présidente. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselők. Azért jöttünk ma ide, hogy újra segítséget kérjünk Önöktől, ugyanis néhány hónappal ezelőtt már két kollégánk ellátogatt Önökhöz a Venice Gerondi uh, Salina melletti, Iszapláp melletti uh, projekt ügyében. Ezt a projektet azóta elvetették, és hálás köszönetet szeretnénk ezért mondani Önöknek. Magunkkal hoztunk egy olyan ö, diát, egy olyan képsorozatot, amelyet szeretnénk kivetíteni önöknek. Gerond és Batsürmer települések között 1800 hektárnyi szalina található Brotány egyik csodájáról, Európa, Nyugat-Európa egyik csodájáról van szó. A liget a tenger felé tart, és a töltései árnyékában a lábőrök, az Atlanti óceán kertészei a sót learatják. Egyedülálló ez a természeti jelenség. A liget ligetek furcsák, nincsenek itt fák, ahol a töltések csúcsain, tetején úgy lehet sétálni, mint a rizsföldek tetején. Itt nincs trágyázás, itt nincs rovarírtás, itt nincsenek traktorok, a lámpőr a legtermészet kímélőbb technológiát ö, ö, alkalmazza, kézzel aratja le úgymond a sókristályokat, a tenger, a nap és a szél energiái ö, hozzák létre sókristályokat. A Szaléna, a Gerondi Szaléna különleges ökológiai együttes, és a lápőrök már évszázadok ő, óta ö, őrzik e területet. Itt az élő és növényvilág rendkívül gazdag, számos faj él itt a tengerben, a vizekben, a levegőben, a földeken, és vándormadarakról is szólhatunk. 180 madárfaj él itt, 159 állandó lakosa a régiónak, 72 ebből rakó, 7 igen ritka Franciaországban, 8 pedig nagyon ritka Franciaországban és Európában is emadárfajok közül. Ezek között 12-re a nemzetközi szövegek is utalnak, a védett övezetek lakóiként. A Batszűr-Meri félszigeten, a Szalina környékén, a Pulgó Natura 2000-es területén, egy védett erdőben egy madár alvóhely már évek óta megfigyelhető. A mocsárhoz közel itt táplálkoznak százával a szürkegémek, a bóbiták, az ibiszek és a kanalasgémek is, és naplementekor itt gyűlnek össze, látványos ezen gémek, bóbiták találkozása. hagyományosan fejlődnek itt a madarak, és a fészkekből körülbelül 20 számoltunk össze, és a helyi ornitológusok is megerősítik a 2010 óta tapasztalható fejleményeket, de most ezen madárfajok, ritka madárfajok veszélybe kerültek. 2010. júniusában engedély nélküli munkálatokat kezdtek, és a Natura 2000-es parcellákat feltöltötték földdel, ezen piros részről van szó parcellákról. Itt az erdővel határos fészek, rakó és ritka madár alvóhelyekről van szó. Itt szándékos jogsértésről van szó. Itt látjuk, hogy az erdőket mellett milyen munkálatokat végeztek. Egy vállalat végezte ezt a munkálatot, mégpedig közhídvatalt tölt be a vállalat felelős vezetője, a polgármester igen jól ismerte az a jogszabályokat, de tudja, hogy büntetlenül ö, teheti ezt, mert sem a francia igazságszolgáltatás, sem a francia állam nem akart példát statuálni, hogy az Natura 2000-es területeket, övezeteket megvédje. Ma azért jöttünk el önök elé, hogy segítséget kérjünk. Lássuk át világosan, mi történt, mi, mi történik majd. Képzeljük el azon madár kolóniákat, amelyeket egyre inkább veszélybe sodrunk. A, most már a terület rehabilitációját kérjük. Látjuk kékkel a Natura 2000-es régiót, látjuk az új ZAK projekt kiterjesztésének övezetét pirossal. E Döntés született az új projektről, beruházásról, és minél gyorsabban akarják a Natura 2000-es védettségű területet tönkretenni. A projekt így néz ki így néz ki a területrendezési terv, hatályos terv, piros nyillal látjuk azt a hagyományos védett erdő részt, a sárgával pedig úgymond csak teoretikus területekről beszélünk, és azt mondja a jelenlegi terv, hogy 30 méteres védő övezetre van csak szükség, pufferzónára, de hát látjuk, hogy a pufferzóna miből áll ma egy falról van szó, és nem is 30, hanem csak 20 méterre van az erdőtől. Látjuk, hogy a munkálatok tényszerűen már kész tény önként jogellenesek, és súlyosan beszélyeztetik a Natura 2000-es területet, a francia állam pedig nem lép föl ez ellen. Nem csak az irányelv betartását kérjük, hanem példaértékű jogalkalmazást is kérünk a parlamenttől, hiszen itt nagyon káros természeti a természetnek káros tönkretételéről van szó. Ha megengedik, még annyit szeretnék hozzátenni mindahhoz, amit a kollégám elmondott, hogy mi ismeretlen elkövető ellen tettünk feljelentést, viszont ezt az államügyészség elvetette, mivel egy volt vár, a településünk volt polgármesteréről van szó, és köztisztviselősről lehet, hogy ez az oka az elvetésnek. Köszönöm szépen. Most pedig József van der Stila a bizottság részéről kap szót. Igen, Köszönöm szépen, elnök asszony. A panasz egy olyan terület parcelláról szól, amely a gerandi szalinák védett területére vonatkozik. A parcellán munkálatokat e, e, e, elkezdtek, de visszavonták. Két ügyről van szó. A petíció benyújtója azt mondja, hogy a parcella már a madár védelmet nem tudja biztosítani, így a a természetes élőhelyek irányelv megsértéséről van szó, másrészt pedig itt olyan kézműves tevékenységeket kezdenének ezen az új területen, amely a Natura 2000-es irányelvvel nem egyeztető össze. Először is a 6-3-as Habitat irányelv kimondja, hogy az olyan projektek, amelyek nem szükségesek nem szükséges formáció, az ott mm, a petíció, ott a figyelembe véve az adott természetű területvédelmének kapcsolatos célkitűzéseit, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen többek között a KMT kezeléséhez. A mi elemzésünk azt mondja ki, hogy először is, ami a parcella a földelszállítás utáni helyreállítását illeti, mi megállapíthatjuk, hogy a helyreállítás megtörtént, és a kezdeti mm, állapot hoz közeli állapot állt elő megint, az erdőt nem tették tönkre, és az ornitológusok nem mondják azt ki, hogy a szürkegémek, bobiták, kanalas gémek onnan elvándoroltak volna, ami pedig a helyi területrendezési terv módosítását illeti, figyelembe kell vennünk, hogy nincs kompatibilitási probléma a Natura 2000-es irányelve, de megfelelő stratégiai környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, még a területi rendezési terv módosítása előtt. A környezeti vizsgálat mm, ott el kell tehát végezni. Az illetékes francia hatóság a KHV-ről beszámolt, és a helyi hatóság elégtelennek találta a KHV-t, ugyanis jelentős kihatása lehet a növény és, él, és állatfajokra ott ez a módosítás. A bizottság további információt kér be a francia hatóságoktól annak biztosítására, hogy a területrendezési terv módosítása nem lesz jelentős kihatással a Natura 2000-es területre. További információt kértünk még, egyes információkat már megkaptunk, amin megkapjuk a további tájékoztatást mi is tájékoztatjuk Önöket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hmm. Belé kollega nő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is azt hiszem, hogy nem lesz sok vita e dossziéval kapcsolatosan, végülis a bizottság lezárta a, a témát, de még vár egy egy tanulmány, tehát maga a petíció nyitva marad éppen ezért. Szeretném azonban a kollégákat emlékeztetni arra, hogy Gondolkodjunk el együtt ezen a dosszén. Már két évvel ezelőtt is foglalkoztunk egy ilyen parcellázással, amelyet aztán sikerült mm, lerendezni. Most megint egy hasonló ilyen témáról van szó. Azt hiszem, hogy ugye a hatóságoknak foglalkozniuk kell ezekkel a különböző területrendezést érintő parcellákkal, vagy ipari parcellákkal. Itt mindenképpen fel kell tenni a kérdést a kompatibilitással, az összeegyeztetéssel együtt, tehát hogy összeférhetetlenség van-e, vagy nincs. Itt a Natura 2000-ről volt szó, az élőhelyvédelmi irányelvről, tehát a kompatibilitással kapcsolatosan teszek fel kérdéseket. Ja, itt kényes fajokról van szó, amelyek a élőhelyvédelmi irányelv alá esnek, és másrészt pedig a terület rendezéssel, a különböző tevékenységekkel kapcsolatos problémáról. Tehát ki kell mondani, hogy mi, mi, mi alá esnek bizonyos területek, milyen jogszabály alá. Én nehezen fogadom el azt, hogy ilyen érzékeny területeken elfogadjuk a kompatibilitást azon a téren, hogy mondjuk itt egy ipari létesítményt valósítsanak meg. Tehát vannak olyan térségek, amelyek ezt ki kell, hogy zárják, és pontosítani kell a hatóságoknak, a helyi hatóságoknak, hogy milyen jellegű térségről van szó. Azt hiszem, hogy ezt a petíciót most nyitva tarthatjuk, és majd a területrendezés a, sel kapcsolatosan várjuk az információkat, és azt hiszem, hogy a következő petíció hasonló témát fog érinteni, hiába foglalkozunk, úgy látszik, ezekkel évek óta legalábbis európai szinten kell mindenképpen elemezni ezt a munkát, és az Európai Unió szintjén kell ezt az egész tevékenységet véleni. Köszönöm szépen, nincs más felszólalás, sikérelem, de Bulan kollega igen, hát nagyon gyors volt ez a, az előadás. Hát, akár órákig is beszélhetnénk a témáról. Úgy tűnik, hogy ez a téma nagyon világos. Egy vagy két pontot kivéve nem tudom, hogy a panaszt miért utasították el, mármint az önök szervezete. Nem tudom, hogy hogy itt milyen szóderről volt szó, tehát kimondani ipari, vagy az építőipari szóderről volt szó, és a Natura 2-es irányelvvel kapcsolatosan megvolt -e a kompatibilitás, vagy nem, tehát nem igazán látok itt nagy problémákat Azonban önök a beszámolójukban ugye azt mondták, hogy hogy itt nem tudnak semmit tenni, mert helyi ugye megválasztott képviselőkről van szó. Hát én is francia vagyok, és azért, hogyha valaki nem tartja be a jogszabályokat, akkor is, hogyha a helyi kép, képviselő, választott képviselő, hát akkor a bíróság elé lehet citálni, Hát ezért itt jogállamról van szó. Tehát ez egy csodálatos terület, amelyre kihatnak az ipari tevékenységgel kapcsolatos projektek, vagy urbanisztikai projektek. Ez természetesen sajnálatos, de én is úgy gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartani, és várjuk a bizottság tájékoztatását, és mindenképpen a környezeti hatástanulmány is fontos. Bostináru kollega, köszönöm szépen, hogyha ez Franciaországban történik, akkor miért nem tesszük fel a kérdést, hogy ugye más Európai országban nem történik-e ilyen dolog. És szeretném tudni, hogy a 2010-es munkálatokat engedély nélkül végezték el? És ezt az Európai Bizottságtól kérdezem, mert hogyha igen, akkor ez egy teljesen világos jogsértés, tehát a Natura 2-es irányelv megsértéséről van szó. És hol vannak a garanciák e projekttel kapcsolatosan? És most ugye kisebb szintű tevékenységről van szó, de nem fog ez felfejlődni egy nagyipari tevékenységé. Ugye a Natura 2000 szempontjából elfogadhatatlan ez mind. Továbbá a hatástanulmányt illetően, tehát a Natura 2000-re vonatkozó összes területre kötelező az, hogy hatástanulmányt végezzenek el. A lehető legnagyobb komolysággal, pontossággal kell ezt megtenni annak érdekében, hogy minden kárt el lehessen kerülni. Tehát azt kérdezem, hogy ma megvannak ezek a válaszok? Erre az űre vonatkozólag? Nem nincsenek meg a megfelelő válaszok, éppen ezért én is azt támogatom, hogy ez a petíció maradjon nyitva, és a szükséges garanciákat készítsék el a francia hatóságok, és Bulan kollégának is azt mondom, hogy a más országokban is, demokratikus országokban, jogáll, ahol jogállam van, ott is léteznek az érdekkonfliktusok. Köszönöm. Melli kolléganő. Köszönöm szépen. Két pontosítással szeretnék élni. Válaszolva, reagálva Bulon kollégám által elmondattakra, milyen típusú szemétről itt van szó, most legyen az ipari szemét, építőipari szemét, hát teljesen mindegy. Most már volt szó ma a szemétkezelésről, lerakatokról, és így tovább, de elfogadhatatlan, hogy Európában előzetes engedély nélkül ilyen dolgokat engedélyeznek. Léteznek jogszabályok a szemét kezeléssel kapcsolatosan, szemét lerakattal kapcsolatosan. Tehát nem lehet az, hogy valaki a kertjében fur egy lukat, aztán oda berak akármilyen szemetet, ami a büntető jogi vonatkozást illeti. Franciaországban ugye önök már benyújtottak egy panaszt, az ügyésztől kaptak választ. Na most ugye nem az ügyészségre, hanem a, a, a vizsgáló bíróknak kellett volna foglalkozni a, ezzel az ügyel, hogyha benyújtják a, a bírósághoz a panaszukat, de ahogy hallottuk a panasz benyújtójától, a panaszostól, jogsérelem esetén természetesen el, ez pénzbe kerül, és be kell lépni, és itt nyilvánvaló a jogsérelem. Franciaországban sok esetben egész egyszerűen vannak olyan szervezetek, amelyeknek nincs arra pénzük, hogy különböző jogvitákba, perekbe keveredjenek, az aruszi megállapodás harmadik mm, szakasza is arról szól, hogy mindenképpen védeni kell a polgárok jogait a saját környezetükben. Köszönöm. Bullan kollega, de kérem, hogy nagyon röviden, mert le kell zárni. Nagyon röviden Szandrin Belének miért tettem fel a kérdést a hulladékok természetéről? Azért, hogy esetleg a jogorvoslattal élhessünk, itt nem ítélkezni akarok, hanem hogy pontosan annak függvényében, hogy milyen természetű a hulladék, a, a környezeti károk ról milyen jogorvoslati lehetőségünk van ha itt valós jogsértésről van szó, már pedig úgy tűnök, hogy így van, akkor ö, bírságot kell tudni ki ö, ö, bírságot lehet meghatározni. Nekem az a furcsa, hogy annyiban merül ki a, a dolog, hogy hát vonják vissza mondjuk az adott hulladékot, állítsák helyre, szállítsák el a hulladékot. Milyen természetű volt a hulladék, ezért kérdeztem. Deli kollega. Köszönöm szépen. Azt olvasom, hogy a az élőhely védelmi irányelv vonatkozik a tagállamokra, és természetesen ez a francia hatóságokra is vonatkozik. Hol van akkor a bizottság felelőssége, hogy a Natura 2000 alá eső területeket megvédje? Nem lehet a különböző szankciókat, szankciókkal élni, csak hát, anélkül, hogy, hogy például a nemzeti hatóságok fellépnének. Köszönöm. Az irányelvek Franciaország a határ irányelvek betartása a, akár madárvédelmi, akár természeti élőhelyek irányelvéről legyen szó, a tagállami felelősségkörbe tartozik, vagy esetleg az Európai Bírósághoz lehet fordít, fordulni. Most pedig a panaszosoknak adom meg a szót a válaszra. Nagyon röviden szeretnék válaszolni azon kérdésre, amelyet Billy asszony és Bula úr ö, tettek föl, és többek is. Nos, ezen kézműves területnek esetleg ipari parká való átalakítása, nincsenek itt diák ezzel kapcsolatban, mert azt kérték, hogy csak a természeti környezetről mutassunk be diákat, de már vannak olyan műhelyek ott a e területen, új házak is, amelyek műhelyek területén lakó épületeket alakítottak, és ott laknak emberek, és a fényképeken is láthatták, hogy egy óriási brikomársé barkács üzlet az elhíresült 30 méteres puffer övezet területén már felépült. Ott azbest, cement, hulladékok találhatók, persze inert hulladékok is, de parkolóból kitermelt azbest és más hulladékok is találhatók. A volt polgármester, annak a vállalatnak az igazgatója, aki a munkálatokat végezte, ő egy visszaeső bűnöző, mert egy határos településen szintén egy ilyen magánparcellán e, ugyanígy lépett föl, és a helyi szakszervezetek, gazdák már kritizálták ők. Igen, sokba kerül a jogorvoslat, és ezért kérjük Önöket, hogy szankcionálják ezt az ügyet. Mi itt segítségért kiáltunk, mert a rendőr ö, ö, főnök illegálisnak ö, nevesítette ezt a, ö, az eljárást, viszont mi ugye ismeretlen elkövető ellen ö, benyújtottunk egy panaszt, de a köztársasági államügyész elővetette a panaszunkat, viszont a rendőrfőnök a munkálatokat már beindításuk óta egy Natura 2000-es területen engedély nélkül elvégzett illegális munkának nevesítette. Hogy Belé asszony is elmondta, mi szeretnénk a, újra bírósághoz fordulni, de reméljük, hogy ezt megtehetjük, ha viszont elutasítják a, ezt a, az újabb feljelentésünket, akkor viszont nekünk még kártérítést is kell fizetnünk, és itt mi tényleg segélykiáltással fordulunk Önökhöz. Köszönöm szépen, ezt a petíciót akkor nyitva hagyjuk, és a kollégák is elmondták a véleményüket. A helyi hatóságokkal mindenképpen találkozni kell, meg kell nézni, hogy mi is történik, dokumentációval kell ellátni az Európai Bizottságot, hogy mi is tudjunk tovább lépni. Köszönöm szépen a panaszosoknak, a petíció benyújtóinak, az érvelésüket áttérek a következő petícióra. Stony Lowe's Lowes írállampolgár nyújtotta be a 755 per 2010-es megkapja a szót a panaszos. Se c'è un tempo di organizzazione. Meg kell szervezni egy kicsit itt a, a munk, kárt, ugye a helyet cserélnek a panaszosok, de akkor a következő petíciót is bevezetném, mondja az elnök asszony, amíg önök itt helyet cserélnek. I know it is... It's the final one. The subsequent type. A következő téma Valéan képviselő jelentése. Készek? Akkor... No, akkor indulhat. Thank you, Chair, uh, for the opportunity to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Andrew Jackson vagyok, a Friends of the Irish Environment képviselője. Petíciónk a tőzek kitermeléssel kapcsolatos Írországban, és nagyon sok mindent érint. A mai meghallgatás szempontjából azonban három fő aspektusra szeretnék figyelmet irányítani. Először is Írország kapcsolata a tőzeggel nem a megőrzés, hanem a kizsákmányolás elvén működik, és nagyon régóta tökéletesen figyelmen kívül hagyja Írország az összes EU szabályt természetvédelmi területeken is. Ennek nyilván komoly hatásai vannak. A bizottság képviselője beszélt az EU környezeti jogáról általában. Most én egy példát adnék arra, hogy a környezeti hatástanulmányokról szóló irányelv hogyan nem alkalmazódik egyes országokban. Az, hogy az EU jogot nem alkalmazzák, ennek nagyon sok hatása van. Klímaváltozási, biodiverzitási, vízminőségi, árvízvédelmi és persze törvényi következményei. Nos, itt egy olyan képet látnak, ami a Clutch Members lápot mutatja, és ehhez hasonló a hatása a kitermelésnek. Mielőtt azonban rátérnék a petícióra magára, egy kicsit a, a helyzet hátteréről szólnék. Írországban ö, nemzetközileg nyilvántartott komoly láp és tőzeg előfordulások vannak. Nagyon nagy területen van. Az ország mintegy 20%-át tőzeg borítja. Magaslápok és lápok. Különböző célból termelik ki a tőzeget, három példát adnék erre. Először is van három tüzelésű erőműve Írországnak. Három millió tonna tőzeget égetnek el ezekben évente. Namónak nevű cég működteti őket, és soha ezeket a három, ezt a három energia egységet soha nem ö, engedélyezte semmiféle európai szervezet, ugyanakkor mégis 30 millió eurót kap az EU-tól évente 2001 óta. A másik felhasználási cél a lakások fűtése. Itt van egy illúzió, meg van egy valóság. Régen ugye valóban így kézzel és minimális hatást okozva termelték le a tőzeget, de manapság már óriás gépekkel történik ez, és ráadásul a, a 25 helyből, a 33 helyből, amit meglátogatunk, 25 helyen ilyen gépekkel végzik ezt a tevékenységet, tehát nagyüzemi módon. A harmadik kitermelési cél a növénytermesztés, ugyanis kertészeti termékeket állítanak elő, főleg a gombatermesztéshez jó anyag a tőzeg. Dél-Afrikába is exportálunk tőzeget, és ez azért történik, mert Dél-Afrikában már leállították a tőzekitermelést, és Európa egyik országában pedig még nem. A Westland Pit az egyik legnagyobb kitermelő, amely gyakorlatilag úgy termeli le a tüzeget, mintha egy növény lenne, tehát aratja. 2008-ban, amikor dél-afrikai környezetvédelmi miniszterrel találkozott az ír miniszter, akkor azt mondta, hogy a, a tőzeg az egy környezetbarát termék. Nos, ennek az ellenkezője az igaz, távolról sem környezetbarát, klímahatása van, biodiverzitás csökkenéshez hozzájárul, a vízminőséget rontja, és az árvízvédelmi lehetőségeket csökkenti. A tőzeggel szennyezett vízben trialometán valami ihatatlanná teszi végül az vizet, és ez ma már Írország szerte problémát okoz. Megzavarják ezeknek a lápoknak az eredeti hidrológiáját, a vízszűrés szerepük megszűnük, és így most már egész Írországra kiterjedő az ivóvíz probléma. Két további problémára is rá szeretném irányítani a figyelmet. A Natura 2000 élőhelyek kapcsán 30 ezer kitermelési hely van Európában. Meg kell különböztetni az aktívan kitermelt dagadólápokat és síklápokat, és a passzív kitermelés itt is. Írországban 55 dagadóláp és 50 ö, takaróláp van, ahol kitermelés folyik. A Habitat irányelv pedig 92 óta azt mondja ki, hogy ezek szigorú védelem alatt kellene, hogy álljanak. Tehát az írkormánynak 19 éven át sikerült megszegni az európai jogszabályokat. 19 éve tesszük tönkre a saját tőzegeinket, tőzeg lápjainkat. A szabályozás ellenére a múc lápot látják a levegőből. Ez is egy prioritást élvező Natura 2000 szájt, hely. A, a kék vonal mutatja a kitermelés terület határát, és most már az ír kormány is kénytelen volt bevallani, hogy 99 százaléka ö, elveszett az irországi tőzek lelőhelyeknek, és ö, 1%-a ezeknek az utóbbi 10, a maradék 1%-ot pedig az utóbbi 10 évben szüntettük meg. Tehát itt egy másik példa, Belinevák lápját látják, 2006-ban is már megállapították, hogy ha nem teszünk valamit sürgősen, akkor elveszítjük a következő évtizedokban valamennyi ilyen védett területünket. És 2006 óta is csak folytatódott a kitermelés, semmi nem történt. Ez a Redwoodi láp Tipperary tartományban, ez még az átlagnál is rosszabb helyzetben van. Itt 84,6%-a eh, már eh, megsemmisült az eredeti látnak, 94 és 2005 között, amikor tavaly ott voltunk, akkor ott fotóztuk le ezt a hatalmas gépet, amelyel tehát nagy termeli ki a védett terület tőzegét. 33 területet látogattunk végig az 55-ből, és 22 esetben látunk tiltott tevékenységet, kitermelést, égetést, lecsap, lecsapolást, 8 esetben a, a jogszegők EU támogatásban részesültek, és a nyolc helyből het héten még most is aktívan folyik a kitermelés. Ezért követeljük a petíciós bizottságon keresztül, hogy nyomást gyakoroljon a parlament is, az ír kormányra és a bizottság is, hogy megszűnjen ez a jogsértő gyakorlat. Konkrét intézkedéseket lehetne hozni, például áramkikapcsolás, büntetések 2012 tavaszán újra indul a kitermelési szezon, és ha most nem történik valami sürgősen, akkor ez zajlik tovább. Tehát kérjük a petíciós bizottságot, hogy karolja föl az ügyünket, és végre konkrét, kemény intézkedésekkel állítsák le ezt a jogsértést. Egyébként van a bizottságnak bírságolási jogköre, de a és más egyéb pénzügyi szankcióval is, például vissza lehetne ezeket a, a területeket követelni, illetve ö, a helyreállításukat ö, helyreállításukra kötelezni az országot. Itt azt a térképet látják, ahol a legsúlyosabb helyek vannak, de ahol narancs színű pöttyöket látnak, az mind-mind degradációt mutat különösen az északnyugati részen, de Delaware tartomány valamely egyébként védett terület, különlegesen védett terület a növény és madárfajok miatt is, az is érintett. Itt megint egy fotó a saját szájtunkról. Semmiféle környezetvédelmi hatástanulmányt nem végeztek itt 19 év alatt egyet sem miközben így letermelték itt a tőzeget. 99 óta zajlik ez, és az ACJ furcsa megalapítást tett. Írországban nincsen projekt, 99-ben mondta ezt az ACJ, az Európai Bíróság, a környezetvédelmi hatástanulmányok elvégzésére, és ez ma is igaz. Tehát a bíróság ítéletei semmi nem indokolja, hogy megváltoztassa. Itt egy hasonló képet látnak. Itt kohéziós támogatást kapott 344 ezer ekú értékben 96-ban a kitermelő. A bírósági ítélet óta, amióta betiltotta a bíróság itt konkrétan a kitermelést, ennek ellenére újra fel vették a termelést, most már mindenféle engedély nélkül, nem csak hatástanulmány, hanem engedély nélkül is. A petíciós bizottságot most azért arra kérjük, hogy a bizottságot szólítsa föl, hogy a Natura 2000 helyek rombolását saját jogkörben szüntesse meg, és a, különösen az engedély nélkül működőket tiltsa be, a 99-es bírósági határozatot tartassa be, a bírságokat, amelyeket kiletesbe helyezett, szedje be, ugyanis Írország alá ásta most már itt az egész együttműködést, és súlyos bírságokra van szükség, új bírósági eljárásra, amennyiben szükséges, mert egyértelmű a jogsértés, nem csak a nem védett, védett, hanem a nem védett területeken is engedély nélküli és hatástanulmány nélküli. Formálisan kérjük továbbá, hogy a bizottság, a petíciós bizottság tényfeltáró misszióban látogassa meg Írországot és ezeket a helyeket. Itt van kollégám David, aki saját szemével látta a legtöbbet ezek közül, tőle is kaphatnak tájékoztatást, de örülnénk, hogyha ellátogatnának hozzánk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az illusztrált petíciót. Most pedig Cashman képviselő kap szót. Köszönöm szépen a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon jelentős probléma Írországban. Azt hiszem, hogy nem lenne korrekt azt sugalni, hogy a bizottság semmit se tett az utóbbi húsz évben. A panaszos ugye azt is megemlítette, hogy már 2005-ben megbírságoltuk Írországot ami a tőzzel kitermeléssel kapcsolatos. Itt már a 90-es évekre nyúlik vissza ez a probléma, és a környezet hatás, környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelva az az egyedüli jogi eszköz, amelyel fog, foglalkozni kell. Itt most de figyelembe véve az ír jogszabályokat is, amelyek elég nagyon nagy küszöbértéket határoznak meg. Természetesen feléptünk a jelenlévő jogszabályok nem betartása ellen, a bírósághoz fordultunk, amikor is ismét mondom, nem korrekt azt mondani, hogy a bizottság nem lépett fel ebben az ügyben, már a 90-es évektől folyamatosan gyűjtjük össze az adatokat az érzékeny területekkel kapcsolatban. Mi történt azután, hogy megkaptuk a bíróság döntését? Ezután a hatóságokkal vettük fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a bíróság döntését tartsák be. Mi elsősorban a jogszabályokra koncentráltunk, és ezeket kell betartani. A, amikor új jogszabály született Írországban, akkor ismét visszatértünk a bírósághoz, és ha jól emlékszem, akkor 20 ezer euró per nap bírságot szá- szabtunk ki. Tehát, hogyha jogsértésre került sor, hogyha jogszabályokat nem tartották be, minden alkalommal felléptünk. A jogszabályok mellesleg időközben meg is változtak, és mindig figyeltük a folyamatokat. 2005-ben már volt tehát egy bírság. Természetesen egyet értek a panaszos előadásával, de az a szomorú, hogy a gyakorlatban mindezt nem alkalmazták. Nem volt KHV az írországi tőszeg kitermeléssel kapcsolatosan pedig itt egy 20 éves folyamatról van szó. Kaptunk -e petíciók kapcsán nagyon sok információt, újra nyitottuk az ügyet ebben az évben, januárban, és és teljes mértékben egyetértünk a panaszossal azzal kapcsolatosan, hogy ez egy komoly probléma, és nem hajtják végre az EU jogszabálya itt e területen. Az ír kormány ezt nem teszi meg. Na most mit lehetett tenni, mit tettünk januárban, milyen jogi lépésekre került sor. Először is a, ahogy hallottuk, ez az 1 százalék, 1 százaléka a özeglápoknak a legérintettebb terület. 2011-ben foglalkoztunk ezzel a térséggel, a panaszos elmondja, hogy, hogy még mindig folytatják a tözek kitermelést, Írországgal tudattuk, hogy ha arra szükség lesz, akkor átmeneti intézkedésekre kerül majd sor, amelyről a biztos már beszélt, és ezután abajták a kitermelést, és most egy olyan helyzet állt elő, amely mellett kiáll a kormány is ezeken a területeken. Szó volt arról, hogy hogyan lehet jobban alkalmazni, végrehajtani a különböző jogszabályokat, a tőzeg kitermelés terén egyfajta tőzeg stratégiát szeretnénk kidolgozni, jelenleg itt tartunk jogi fellépés is elképzelhető, de természetesen ez a bizonyítékoktól függ majd, amit megkapunk. Köszönöm, köszönöm. Auken kolléganője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a petíció benyújtójának, hogy idejött ezzel az ügyjel. Régen nem láttunk ilyen dolgot. Azt hiszem, hogy a hat, hati, hatóságok semmit nem tettek, ez teljesen világos. Ez egy régi ügy, ahogy hallottuk, és egy teljesen világos, hogy minden jogszabályt megsértettek. Ez a bizottság képviselés elmondta. Tehát az a az a benyomás, hogy ott van az EU, ugye valahol a Holdon, aztán ott van Írország, és, és senki se törődik ezzel az egésszel. Szeretném tudni önöktől, hogy mi a válasz most, amikor felvetik Írországban a kormánynak ezt a ö, problémát. Ez föl lehet az ír parlamentben is vetni ezt a kérdést. Például ugye a Dán parlament az én országomban foglalkozott hasonló ügyjel. Aztán ott vannak a bíróságok, ott vannak a nemzeti lehetőségek. Hát itt mindenképpen jogsérelme került sor. Ugye, ahogy hallottam, a bizottság részéről ugye hát is ne, semmit se történt. Tehát mindenképpen támogatni kell a panaszost, valamiféle lépésekre van szükség, és ezt most kell megtenni. A Dániában például ilyen ügyeket le lehetett zárni, meg lehetett állítani bizonyos ügyeket, akár a, volt már szó itt a hulladékkezelésről, minden, más témáról, tehát hogyha valaki kárt okoz egy területen, akkor fel kell lépni. Tehát szeretném tudni először is az írpanaszosoktól a választ, vagy ugye a bizottság is írott választ is adott, ugye azt mondta, de hát semmiféle kihatása nem volt ennek. Hát várom a választ. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném itt elmondani azt, hogy különböző különbözet, különbséget kell tenni a védett területek és a nem védettek között. Ahogy a, bíróság, a bizottság részéről Kesmen úr már elmondta, a KHV-kkal kapcsolatosan ugye, a jogszabályt nem alkalmazták. Most már van egy új jogszabály a KHV-kről, és ebben a kontextusban egyetértek azzal, ami elhangzott. Ami a védett területekről van szó, itt ez egy teljesen más dolog. Én egy más perspektívába helyezném ezt az egész hátteret. Először is Fontos elmondani azt, hogy az ír kormány ugye azt mondta, hogy abba kell hagyni eh, a védett területeken a tőzek kitermelést, kivágást. Azt is, is, azt is fontos tudni, hogy sok esetben magánszemélyek a tulajdonosai ezeknek a tőzeglápoknak. Tehát nem vállalatok, hanem magánszemélyek, akiknek a, már az anyjuk, a, az apjuk, a nagyapjuk fog, tulajdonosa volt ezeknek a lápoknak. Arra van szükség, hogy egy csomagot hozzunk létre, vagy egy kompenzá, kompenzációs csomagot, tehát egy évre meghatározzuk az adott kompenzációs összeget, vagy pedig egy olyan területen kell a kitermelést eh, csinálni, amely nem védett terület. Én körülbelül 40 eh, kitermelővel találkoztam. Eh, azt hiszem, hogy nem annyira egyszerű ez a helyzet, ahogy hallottuk. Van, akinek 17 hektár ilyen tőzeg lápa van, nagyon jó minőségű, nem tudja kitermelni és ő azt mondta, hogy legalább egy fél hektárt szeretnék, amelyen a gyermekeim és a következő generációk is dolgozhatnának. Tehát itt a, ennek az egész történetnek két oldala van. Most mit, mit lehet tenni? Jelenleg arra van szükség, hogy egy csomagot dolgozzunk ki, egy kompenzációs csomagot, 1000 euró per év, 15 éven át lenne ez az összeg. Összességében 250 ezer euró, tehát azt kérjük, hogy vegyék figyelembe a polgárok érdekeit. A következő napi rendi pontunk, amely egy jelentés Valeanu jelentése az uniós polgárok jogainak érvényesítésével foglalkozik. A Írországban is biztosítani kell azt a jogot, hogy az adott személyek kitermelhessék a tőzeget. És úgy tűnik most, hogy az EU elveszi tőlük ezt a jogot. Együttműködésre, kooperációra van szükség, és meg kell oldani ezt a problémát. Egy tényfeltáró misszió Írországban, ez egy fontos megoldás lehetne, de ott vannak olyan családok, akik már több száz éve folytatják a tőzek kitermelést ezeken a területeken. És nagyon dühösek az emberek, nem tudják, hogy mennyire dühösek. Itt több tízezer ember írt már alá petíciókat e témát illetően, ugyanis ez a hagyomány, a kultúrájuk része. Tudom, nagyon sok a téma, ezzel egyetértek, de ami az egyéneket illeti, akiknek jogaik vannak, akik tözeget termelnek, igenis kell, hogy éljenek a jogaikkal. Nagyon fontos, hogy ez a bizottság mindezt figyelembe vegye amikor a következő témánkban, ugye az uniós polgárok jogainak érvényesítéséről beszélünk, ne felejtsük el ezt, hogy ez az európai módja a ö, megoldásoknak. Köszönöm szépen. Kelet-Írország lakom. Egyetértek azzal, amit Harkin asszony mondott. Ez egy nagyon sok érzelmet keltő kérdés Írországban, és nagyon komoly politikai ö, probléma lett belőle. A jelenlegi kormány megpróbálja ezt a kormányt kezelni, amit örökölt a korábbi kormányoktól, ugyanis valóban 97-től kezdve teljesen ignorálták a kormányok a problémát, nem néztek vele szembe. Ugyanakkor ezzel együtt ez egy nagyon érzékeny kérdés, és a polgáraink ezt a hagyományt fenn akarják tartani, tehát ezt is látni kell. Mert látjuk persze a károkat, de azt is tudnunk kell, hogy ez egy nemzeti hagyomány. Tehát kérjük, hogy a bizottság segítsen megoldani ezt a kérdést, mert Írországon belül ez nehéz lesz, mert nagyon sokan állnak mindkét oldalon, jövő évben, hogyha a bizottság szakembereit kiküldeni hozzánk, akkor, akkor erre is legyen tekintettel, hogy ez egy társadalmi kérdés. Itt nem csak a védett területekről van szó, hanem egy kulturális, az egész nemzetet foglalkoztató problémáról. Jávúr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ami főleg bosszant a probléma kapcsán, hogy azt látjuk, hogy néha a tagállamok is két kalapos politikát folytatnak, tehát nem az égből patyant le ez a probléma, hanem úgy alakult ki, hogy a tagállam, az adott tagállam nem vett részt gyakorlatilag az európai jogalkotásban, nélküle történt a jogalkotás, illetve amennyit hozzájárult a jogalkotáshoz, azt mind elfelejtette, amikor hazament, és otthon a polgáraival kellett kommunikálnia. Nyilván itt ugye magán tulajdonba való belenyúlás a kényes kérdés, meg a kártalanítás kérdése, de most úgy állítani be ezt a helyzetet, hogy ez Brüsszel okozza ezt a problémát, és az égből potyant le, ez, ez, ez így nem fair. Tehát ez egy régóta tartó, nyilvánvaló baj. Tehát az ír kolléganőnek mondom, hogy itt ezt a problémát éveken át maguk előtt tolták, nem voltak hajlandók vele szembenézni, és ha erre önök képtelenek, akkor ez kiteljesedik ez a probléma, és más fórumokra is átcsap, és ezen ne csodálkozzanak. Mert most már nyilván ezek a túlzó reakciók, hogy be kéne tiltani a tőzekitermelést, ez ezért van és most itt nem lenne fair a tulajdonosokat Európa ellen hergelne, amikor tulajdonképpen ebbe a zsákutcába mi vezettük, vagy hát önök vezették be őket, tehát itt a párbeszéd fontos, valahogy közvetíteni kell, és rendezni a helyzetet. Tegnap is elmondtam már. Ezért bossz, azért bosszant ez, mert egyszer itt ö, valamit aláírnak, és otthon aztán teljesen elfelejtik azt, amit aláírtak, és úgy csinálnak, mintha nem is tudnának arról. Ezzel ássák alá az európai projektet. Nyilvánvaló, hogy a Natura 2000 programhoz Írország csatlakozott, aláírta, hogy védi ezeket a területeket, akkor miért csinál úgy, mintha ez nem lenne így? Tehát itt intenzív párbeszéd következik remélhetőleg az ír kormányjal, és a kártérítésről külön fejezetben kell foglalkozni. Valamit javult a helyzet, állítólag azt mondják itt egyesek, önök szerint így van ez? A szakértők mit mondanak, akik a petíciót benyújtották? Igen, megadom önöknek a szót, válaszolhatnak, hogyha kívánnak. Köszönöm a kérdéseket. Megpróbálok ezekre összefogottan, összefogva válaszolni általánosságok általánosan, hogy mindenre válaszoljak. Eleve fontos, hogy tudjuk, hogy a védett területek a Natura 2000 programban kapcsán ezek a nyerő helyek és a kitermelés szabályozatlan engedély nélküli, és ezt maguk a kitermelők is tudják, és azt is tudják, hogy ők természetvédelmi területen működnek. Tehát fontos ezt leszögezni, hogy itt ők is tudják, hogy a bizottság köz, léphetne, amit csinálnak illegális. Ezek nagy cégek, nem lehet ignoranciával vádolni őket, tudják, hogy mit csinálnak. Kesmen úr vetette föl, és ez jó szerintem is, hogy, hogy, hogy miért van az, hogy 20 éven át az Európai Bizottság semmit nem tett. 19 évről van szó, ugye a 2002-es Natura 2000 Habitat irányelv, és valóban, amikor felülvizsgálták annak végrehajtását, 2000-ben nem történt semmi, és csak most idén, és ennyi a javulás, idén 2011-ben döntött úgy a bizottság, hogy ezt a kérdést napirendre tűzi. Örülünk ennek, tehát a Natura 2000 területek tekintetében a bizottság lépni fog, ez most már itt tűnik. Kesman úr is mondta, hogy itt most már jogi eljárásra kerülhet sor, az engedély nélküli ö, bányák ügyének az újra megnyitásáról, de mi azt mondjuk, hogy szerintünk új perre is szükség van, nem csak a régének az újra megnyitására, mert itt idős, időközben is Kesmen úr ezzel fog érteni, más dolgok is történtek. Amit Oken asszony mondott azzal kapcsolatban, üdvöz, valóban egyetértünk azzal, ahogy ő értékelte a helyzetet, hogy ez sok ideje a leg... Itt a petíciós bizottságban értettem úgy, hogy ez a legcsúnyább történet, amit az utóbbi időben hallottam. Hát valóban nagyon csúnya történet, de nálunk Írországban is elmondható ez. Próbáltunk már 2002 óta fellépni. A civil szervezeteknek az a probléma Írországban, hogy mi közvetlenül azért nem tudunk bírósághoz fordulni, mert minden bírósági eljárás 100 ezer fontnál ö, kezdődött, ö, és euróban is ilyen nagyságrend, tehát a civil szervezetek nem képesek ezt kifizetni a legtöbb NGO önkéntes munkásokkal dolgozik, kisbüdzsével, tehát nem tudunk pénzügyileg pereket indítani, pedig hát lenne esélyünk. Alkel asszonynak mondom még, hogy van itt egy kulturális vonatkozás, van egy, nem, egy nemzeti kultúra hagyomány. Az, hogy áttatták egymásnak az apák, a szülők, a gyerekeknek a technológiát. Na de ez a kisméretű házi, családi kitermelésre vonatkozott, Nyilvánvaló, hogy most itt nem ez ellen harcolunk mi. Persze ezzel együtt lesznek társadalmi konfliktusok is majd tavaszban, tavasszal, amikor újra kezdődik az igény. Childers képviselőnek mondom, hogy egyetértek azzal, amit mond. Jár képviselőnek, hogy láttunk-e javulást? Nem, nem láttunk mi 2011-ben jártuk körbe ezeket a helyeket, ezek a legfrissebb fényképek és adatok, júniusiak, és azért szűnt meg csak a kitermelés, mert vége van az idénynek. A kitermelés idény mindig tavasztól nyárig tart. Köszönjük. We will keep this uh, case open. Nyitva tartjuk ezt az ügyet, ezt a petíciót, lassan közeledünk a szülés mm, végéhez, és a tolmácsoknak el kell menniük majd. Azt hiszem, hogy jó lenne, ha egyetértenek, megváltoztatni egy kicsit, módosítani a napi renden, és a 23-as pontra térni, és a Valéan jelentésről majd angolul, tolmácsolás nélkül folytatnánk le a vitát. Ezzel egyetértenek? A tagok, igen. Akkor most következik a 23-as napirendi pont. Itt vannak a petíció benyújtói.